situations. Uh, az ilyen helyzetekben amikor Egyiptomról, Tunéziáról volt szó, voltak olyan miniszterek, akik arról beszéltek, hogy tényleg regionálisan kellene megközelítenünk ezt a kérdést, a regionális ö, ö, szervezetek segítségével, akár az 5 plusz 5-ről beszélünk, vagy pedig az euró-mediterrán megoldásról. Néhány miniszter a főtitkár ö, visszavonulásáról beszélt, lemondásáról beszélt, és ö, hangsúlyozták, hogy ezt a kérdést a külügyminiszterek ö, tárgyalásainak egyik fontos napirendjeként kell kezelni. Ami a konfliktusokat illeti, illetve azt, hogy valaki majd meg akarja ezt oldani, egyértelművé tettük azt, hogy a Lisszaboni szerződést követően, amely a közös külés védelmi politikát és a másik aspektus is összefogja, és a külügyi szolgálat létrehozását követően tényleg az a szándékunk az Európai Unióban, hogy nagyobb szerepet vállaljunk fel ezen kérdések megoldásában. És bizonyára önök is tudják, hogy több terület esetében is legyen ez a Nagorni Karabák, vagy a Nyeszeren túli területek, közösségi eszközök segítségével lettünk aktívak, ami a bizalomépítés intézkedéseket illeti. Nagyon sok kérdés vonatkozásában Mubarak elnök Bálányi esetében utalni szeretnék arra a tényre, hogy nem született konszenzus a külügyminiszterek között. nagyon kemények. Ami Macedóniát illeti, Macedónia nem volt a napi rendi pontok között. De ha a kérdés az, hogy kollégáimmal együtt követem-e a fejleményeket ezen kérdések tükrében, a válaszom az, hogy igen. Vannak-e aggájaink a sajtószabadsággal kapcsolatban? Igen. És ezeket az aggájainkat közvetítettük is a hatóságoknak. Ez fontos kérdés, és a továbbiakban is nyomon követjük a helyzet alakulását. Volt, aki utalt Geiler képviselő Timosenko asszonyra, és arra, hogy már második alkalommal nem engedték, hogy eljöjjön. Ma a szóvivőkön keresztül egyértelművé tettem az álláspontomat, és ezt a következő képen lehet megfogalmazni. Természetesen minden tiszteletem a bírósági döntés irányában Ukrajnában, vagy az ügyész döntését irányában Ukrajnában. De ugyanakkor Bizonyos aggályokat szeretnék megfogalmazni, hogy egyszerűen nem lehet bevenni minden érintettet. Az európai kérdés igen fontos területén. Ukrán kollégámra gondolok itt. And let me stop here. Thank you. Well, thank you very much, Mr. Commissioner. I think that we both gained. You got the feeling. Köszönöm szépen, biztos úr. Azt hiszem, mindannyian győztesek vagyunk. Ön is érzékelhette, hogy mi hogyan állunk a kérdésekhez, és mi is nagyon sok információt kaptunk öntől. Most már ugye oda kell figyelnünk a helyzet alakulására, és még egyszer nagyon köszönöm. Parancsoljon. Elnök úr, hogyha még egy szót szólhatnék. Az egyik dolog az, hogy tájékoztassam önöket erről az ülésről, a másik pedig az, hogy rendelkezésükre álljak nagyon sok területen, hogy részletesebben foglalkozzunk velük. Akár négy szem közt, akár a kollégákkal együtt. Úgyhogy ez természetesen egy folyamat itt az önök intézményével. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Szeretném még egyszer bejelenteni önöknek, megragadván az alkalmat, hogy a nyolcas pont az Albániával kapcsolatos vita zárt ajtók mögött fog folyni. So this will be repeated. Úgyhogy hivatalosan is meg fogjuk ezt ismételni, amikor Albertini úr már körünkben tartózkodik. Thank you, dear colleague. Bene, cari, cari colleghi, uh, we have to start. Kedves kollégám, néhány perc múlva kezdenünk kell, mert nincs időnk. Úgyhogy kérem foglaljanak helyet, és kérem legyenek csendben. Passiamo ora alla, passiamo alla seconda. Akkor Nézzük az állásfoglalás második pontját, a 2010-es Törökországról szóló országjelentést, illetve annak módosító nétványait. Mielőtt megadnám a szót az előadónak, Ria Omen Roytennek, emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy 315 módosító indítvány született, és a decemberi ülésen az a kívánság fo- fogalmazódott meg, hogy az árnyék jelentés készítőknek több időre lenne szükségük tekintettel fontos szerepükre. Non si, riesce oh. Per favore, colleghi. Kérem szépen csak ezt a kalapácsot. Sono Tehát 315 módosító indítvány született a december 9-i ülésre, és megfogalmazódott az a kívánság, hogy több időt kellene adni az árnyék jelentés készítőknek a hozzászólások során, tekintettel fontos szerepükre. És más kollégáknak pedig rövidebben kellene elmondani véleményüket. Úgy tűnik, hogy itt van az előadónk, úgyhogy további késekedés nélkül meg is adom neki a szót. Ria. Dank u zeer. Mag ik, eh, mag ik vanaf deze plek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 dat ik met alle shadows eh, wederom uitstekend ga overleggen om een goed compromis te vinden. En dat betekent wat mij betreft om zoveel mogelijk amendementen ook... Eh, Úgy tűnik, hogy nem működik az angol tolmácsolás. Elnézést kérek az előadónőtől. Valami probléma van. Va bene, possiamo riprendere. Okay. ja, voorzitter. Próbáljuk még egyszer. Köszönöm, elnök úr. Ismételten szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, mert megtiszteltek ezzel a rengeteg módosító indítványjal. Megígérhetem, hogy az árnyékjelentés készítőkkel intenzíven együtt fogok működni, hogy jó kompromisszumot tudjunk kötni. Szerintem ez pedig azt jelenteni, hogy a legtöbb beadott módosító indítványtól meg tudunk szabadulni. Elnök úr, egyszerűen nincs annyi időnk, hogy ma 315 módosító indítványról vitát nyissunk. Így aztán úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha utálhatnék arra, hogy én hogyan is ö, gondolkodom róluk, mert reggel fél kettőig olvasgattam őket. Három kritérium alapján szeretnék véleményt alkotni. Először is nagyon fontos ez az állásfoglalás, mert közelegnek a választások Törökországban. És elnök úr, ezért is van még inkább szükség arra, hogy szigorúan alkalmazkodjak az eddig kialakított álláspontunkhoz, amit legalábbis én eddig mindig is kialakítottam, nevezetesen, hogy objektívan, kritikusan tekintsek Törökországra és magunkra is, de ugyanakkor konstruktívan álljak ehhez a témához. Először is ezt szerettem volna elmondani, elnök úr. Másodszor, és ezt meg szeretném ismételni több kollégának is. Amikor naponta elolvasom az újságokat, akkor különböző eseményekről olvasok, nem is egyről naponta. De úgy gondolom, hogy ezeknek az eseményeknek nem szabad meghatározniuk azt, hogy mit írunk bele egy jelentésbe, vagy hogy milyen politikai vonalat képviselünk itt. Szerintem a fontos a demokratizálódás és a modernizációs folyamat Törökországban. És ahogy mindig is említettem, a legfontosabb a kopenhágai kritériumok tiszteletben tartása. A harmadik dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy az általunk beadott állásfoglalás. A reform és modernizációs folyamat alakulását értékeli 2010-ben. Ezen kívül megfogalmazza 2011-re vonatkozó prioritásokat is. Úgy érzem tehát, hogy az egyensúlyra kialakítására kell törekednünk, a prioritásokra kell koncentrálnunk, és kiegyensúlyozottan kell belevonnunk mindent ebbe az anyagba. Meg kell mondanom, hogy a nyolc oldalas állásfoglalásban egyszerűen képtelenség minden egyes részletre kitérni. Elnök úr, így próbáltam tanulmányozni a dokumentumot ebben a szellemben tegnap éjszaka. Tudom, hogy lennének hasznos kiegészítések, illetve vannak olyan területek, ahol még pontosítani lehetne, hogy megerősítsük az egész mondani valót, de nem szabad az eseményeket figyelembe venni. Azt kell értékelnünk, hogy eddig milyen eredményt értek el, és mi az, ami még hátra van a tennivalók sorában. Nagyon sok módosító indítványt komen. Ik denk bijvoorbeeld aan de paragraaf 8, de persvrijheid. Ott van például a 8 bekezdés a sajtószabadságról. A 18-as és a 19-es a vallásszabadság témájában. Poszkott kollégám, holland kollégám ö, utalt még a nők jogaira is egy bekezdésben. Hát lehet, hogy ezt egy kicsit ki kellene ö, bővítenünk. Elnök úr, most rátérnék a konkrétumokra. Néhányan köztük Boszkót úr is feltételezték, hogy ö, gyakorlatilag a ö, Tolonc egyezményt már jóvá hagyták. Nyilván ő jobban ismeri Törökországot, mint én. Mindazonáltal a múlt héten Malmström biztos asszonytól azt hallottuk, hogy gyakorlatilag a visszafogadásról elvileg született megállapodás. És ha majd aláírásra kerül jövő hónapban ez a, ez a megállapodás, akkor foglalkozhatunk ezzel a témával. Most még egyelőre csak kompromisszumot alakíthatunk ki ezen megállapodásokról. Aztán ott van a következő téma, Ciprus. Említettem, hogy nem Ciprusról akarunk állásfoglalást megfogalmazni. Ezzel az állásfoglalással ha a jelenleg folyó tárgyalási folyamatot akarjuk megoldani, ami remélhetőleg sikeres lesz, ennek ellenére több tucat módosító indítvány került beadásra Ciprusról. És ha minden tisztelettel mondhatok valamit, úgy érzem, hogy az eredeti szöveg kiegyensúlyozottabb volt, és ö, tényleg kritikusabban kellene a saját módosító indítványunkat ö, vizsgálni. Én az ankarai jegyzőkönyv teljes végrehajtását szeretném, teljes támogatást, és szeretnénk, hogyha a két közösség között a tárgyalások előre haladnának. Erre kell koncentrálnunk. Aztán, ami a közvetlen kereskedelmet illeti. A parlament jogi szolgálata egyértelműen megállapította, hogy az Európai Bizottság javaslata a közvetlen kereskedelmi szabályozásra nem felel meg a normáknak, úgyhogy nem támogatok semmi olyan módosítőnétványt, amely ebben a témában fogalmazódott meg. Ez azt jelenti, hogy mindkét oldalról vissza kell vonni módosítőnétványokat. Következő terület a Média, Örményország. Nagyon sok kollega döntött úgy, hogy Örményországról ad be módosító indítványt, és Látom, hogy a franciául, illetve angolul beadott módosító indítványok között vannak olyanok, amelyek azonosak. Mindig is azt mondtam, hogy az az ország, amely nem ismeri a múltját, nem is rendelkezik jövővel. És ezért örültem annyira, amikor a jegyzőkönyvet aláírták. A jegyzőkönyv pedig nem csak történelmi dimenziót képvisel, hanem előretekintő is, és lehetőséget tartogat a jövőbeli megoldásra. Jobb együttműködési lehetőséget például Örményországgal. És ezért van az, hogy nekünk, parlamentnek azt kell támogatnunk, hogy a lehető leggyorsabban ratifikálják és hajtsák végre ezt a jegyzőkönyvet. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez meg fogja oldani a problémákat. Ezt soha nem állítottam. De szerintem kezdetnek nagyon jó lenne egy ö, olyan ö, kibékítési folyamat irányába, amelyre nagy szükség van. Ezek a tapasztalataink az európai országok vonatkozásában is. Úgyhogy, elnök úr, nagyon egyértelműen kell fogalmaznunk, amikor üzenetet akarunk közvetíteni. Nagyon fontos, hogy széles körű politikai ö, támogatásra lejjen mindez, és én ezt a szocialistáknak szeretném mondani. Bizonyára tudják, hogy az én frakciómon belül is vannak olyanok, akiknek más a véleménye. Mi Azonban szeretünk volna egyensúlyra törekedni, azok, akik tovább akarnak menni, vagy akik lassabban akarnak előre haladni, meg kell, hogy egyezzenek. Úgyhogy kérem, nagyon fontos politikai jelzést kell közvetítenünk a törökországi választások előtt, és ez minden politikai pártnak csak jó lenne. Úgyhogy kérem, tényleg ne próbálják ezt blokkolni, ne próbálják hátráltatni ö, ezt ö, a folyamatot. Amit viszont el kellene érnünk, és próbálnunk kellene elérni, az, hogy a lehető legjobb együttműködést alakítsunk ki, és tényleg erre kérem az összes árnyék jelentés készítőt. Kérem azokat is, akik olyan módosítanítványokat adtak be, amiről tudják, hogy nem fogják támogatni őket, kérem már is kezdjék visszavonni őket. Köszönöm szépen, köszönöm mindannyiuknak a munkát. Köszönöm szépen, ahogy az árnyék jelentés készítő is említette, csak három percet tudok adni a tekintettel a körülményekre. Hűjt úr, köszönöm szépen, akkor gyorsan kell beszélnem. Először is köszönetet szeretnék mondani Omen Reiter asszonynak. Köszönöm szépen, hogy éjszaka foglalkozott a módosítványokkal. Azzal azért nem értek egyet, hogy nem akarunk túl sok részletet, azzal igen, hogy egyet súlyra kell törekedni, ő együtt akar működni velünk, és szeretné, hogyha jó szellemben, jó hiszemben dolgoznánk együtt. Ami Ciprust illeti, én úgy értelmeztem, hogy a ciprusi kollégák szenvedélyesen érzékelik azt, hogy az érdekeiket képesülni kell. Lesz majd egy különülésünk ebben a témával kapcsolatban, de végül is Ciprusról egy fair dokumentumot kell megfogalmaznunk a lehető legobjektívabban, mindgen fél számára, hogy ne legyen túl hosszú ez a szöveg. Ebben egyetértek. Az egyetlen dolog, amit mondanék, az, hogy a török oldal New Yorkban új javaslatokkal élt, a jegyzőkönyv teljesítése céljával, ez fontos lehet, úgyhogy ezt ne felejtsük el. Ezt tükröznünk kellene a szövegben. Ami a közvetlen kereskedelmet illeti, Szeretnék másokat is meghallgatni, hogy mi a véleményük, mielőtt megfogalmaznám a véleményünket. Mi két dolog, elnök úr, ami a mi módosítanítványunkat illeti. Az integrációs kapacitás kérdése, a tagság, a revitalizációs folyamat vonatkozásában olyan álláspontok pontok ezek, amelyeket már tavaly megfogalmaztunk, úgyhogy nem változtatunk ehhez képest, amikor ezeket a kérdéseket megfogalmazzuk. Egyetemű az álláspontunk a szocialistáknál, a végső cél, hisszük a teljes körültagság, és tudom, hogy ez a szakbizottság és a plenáris sem ezt fogja mondani, de mi így gondoljuk. Úgyhogy továbbra is ragaszkodunk a módosítanítványokhoz. Végezetül értem, hogy az előadó miért mondja azt, hogy milyen irányban tudunk majd elmozdulni. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy a frakcióm nem akarja gátolni a folyamatot a törökországi választások előtt, hiszen ezek rendkívül fontosak Törökország jövője szempontjából júniusban. A status quo nem működik. Most már fogynak a fejezetek, amikről tárgyalnunk kell, és hát egyre inkább belefárad mindkét fél ebbe az egész folyamatba. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy továbbra is azt, a kép, azt képviseljük, amit tavaly mondtuk, mert megfelelő üzeneteket kellene közvetítenünk azzal kapcsolatban, hogy mi hogyan állunk ehhez a kérdéshez, és nekünk, szocialistáknak és demokratáknak ez a célunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hűt úr, azt is köszönöm, hogy tiszteletbe tartotta a hozzászólási időt. Lambsdorff képviselő következik, ha lehet, kérem három percben csak. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Írja Omen Rajtennek a kitűnő munkáért, a kollégáknak köszönöm a módosítójukat. Egy vegyes verzió van előttem, görögül nem tudok olvasni, úgyhogy nem tudtam az összes módosítót megnézni felélénkítik ezek a vitát, amit az elmúlt években sikeresen folytattunk az A preambulum bekezdésről. Meglep az, hogy a szocialista kollégák ezt újból bevették. Az A preambulum bekezdésben, ről az elmúlt évben döntöttünk, született egy megfogalmazás, és ez ebben a házban a konszenzust tükrözi. Hogyha ezt a vitát újból megnyitjuk, akkor alapvető vitához térünk vissza, amit már az előző években megtettünk, tehát ezt nem szeretnénk. A második megjegyzésem, összpontosítani kell bizonyos pontokra, de precízebbeknek kell lennünk, részletesebbeknek bizonyos pontokon. A zöldek például részletesen felsorolták azt, hogy mely törvények jelentenek problémák a nyilvánítás szabadságánál. Örülnék annak, hogyha a mi módosító indítványunk e, is kombinálná ezt a részt, tehát közösen kerülne így bele a bekezdésbe. Követnünk kell Ria Omen rajtent, objektíveknek kell maradnunk, nem hektikus, e, izgatott e, reagálásra van szükség, hanem a helyzet objektív megítélésére, objektív módon meg kell ítélnünk, kell megítélnünk Törökországot a modernizáció útján, és az én frakcióm által benyújtott módosítókban a véleménynyilvánítás, gyűlés szabadsága, más alapvető emberi jogok szerepelnek, és szeretnénk ebben a jelentésben ezt részletesebben látni, ezeket a területeket részletesebben tükröztetni. Azt gondoljuk, hogy ezek olyan területek, ahol még sok dolga van Törökországnak, az első kopenhágai kritériumoknál is a felvevő képesség, angolul az absorption, absorption capacity kifejezés áll, és utána az integration capacity került alkalmazásra. Az integration capacity megfelelő megfogalmazás, és a kopenhágai kritériumoknak is jobban megfelel, hiszen a bővítéseknek úgy kell történniük, hogy élénk maradjon a folyamat, és ez ne bénuljon le. Hát nagyon fontos, hogy amennyiben egy tagjelölt országból tagország lesz, hozzájáruljon ez az ország az integrációs folyamathoz, és ez az Európai Unió szempontjából legitim. Ria elmondta azt, hogy megnézi majd még a módosító indítványokat. Vannak köztük igen furcsák is, miszerint Törökországban ne legyen civil szolgálat. Én tartalékos katona vagyok Németországban, jó magam is tehát a 151-es módosító indítványon teljesen megütköztem éppen emiatt. Lánzdorán. Köszönöm szépen Lambsdorff képviselőnek azt is, hogy sikerült tiszteletbe tartani az ön számára rendelkezésre elérőt Flótra képviselőasszony három percben. Köszönöm szépen. Ó, elnézést kérek, az égben jártam, de azért Törökországban. Elábrándoztam ugyanis. Köszönöm szépen. 315 módosító indítvány, ez tényleg rengeteg, de ha közelről megvizsgáljuk őket, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon kevés áll szemben az általános vonalával az előadónak. Nagyon sokan üdvözlik, nagyon sok a módosító indítvány, ami nyelvi korrekcióra utal, és Tényleg nagyon sok módosító indítvány van, ami pontosítana vagy gazdagítana kérdéseket az a jelentésben. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nem lesz semmi gond Omen Rajten asszony számára, hogy bevegye őket. A liberálisokkal és a szocialistákkal együtt azt hiszem sok hasonló a módosítványunk, amely a kihívásokra vonatkozik, a szólásszabadságra, a médiákra, a kurdok helyzetére, a nők helyzetére, azt gondolom, hogy ez abba az irányba mutat, ami eh, mellett tettem le a voksot az első vita során, úgyhogy eh, gyakorlatilag az a lényeg, hogy ne csak kritizáljunk, eh, hanem egyensúlyt alakítsunk ki ebben a kérdésben. Ami Törökország nemzetközi helyzetét illeti, azt hiszem, hogy lehetne egy kicsit módosítani a megközelítést, mert Törökország tényleg olyan ország, amely egyre fontosabbá válik a nemzetközi szintéren. Nem hiszem, hogy megelégedhetünk a 39-es bekezdésben foglaltakkal. Szerintem vissza kellene térnünk Ciprusra. Nos, én nagyon örülnék, hogyha ugyanazokat az érveket tudnánk felsorakoztatni, amit a legutolsó jelentésbe foglaltunk bele, ugyanis ezek segítségével nem Törökországra akarunk mindent ráruházni, ami gyakorlatilag az EU feladata is. Mert ugye az Európai Parlament semmi komolyat nem mondhat a Ciprussal kapcsolatos állásfoglalásaiban 2004 óta hát nem igazán a tehetetlenségünket kellene áthárítani Törökországra idézőjelben. Úgyhogy ez nagyon fontos lenne. Ugyanez az érv a csatlakozás vonatkozásában. Azt hiszem, hogy ebben állapodtunk meg, hogy egyrészt nyitott végű folyamat legyen, másrészt viszont hát azért tárgyalunk, hogy végül is ö, a vége az legyen, hogy csatlakozon Törökország, nem csak azért, hogy szépre fessük itt magunkat. Végezetül beadtam egy módosítót azon fejezetek vonatkozásában, amelyek szerintem azt mutatják, hogy mennyire nem felelősségteljes az a politika, amit követünk, hiszen Törökország most tárgyal az új alkotmányáról, az igazságszolgáltatási rendszer reformjáról, és a, jó, a kritériumok, a kopenhágai kritériumok fontosak, de ha nem nyitjuk meg azt a két fejezetet, amely a belügyekre, az igazságszolgáltatásra, alapjogokra vonatkozik, akkor gyakorlatilag megfosztjuk magunkat a szárnyainktól, mert visszahőkölünk a tárgyalásoktól. Szerintem ez butaság, és én nagyon szeretném, hogyha a jelentésünkben ezekkel a témákkal is foglalkozhatnánk. Köszönöm szépen, van Orden ö, képviselő, kérem három percben szóljon hozzá, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretném elmondani azt, hogy igen, tudatában vagyok annak, hogy itt a parlamentben, minden egyes politikai frakcióban más és más az elképzelés Ciprus csatlakozását illetően. És ez igaz a saját frakciómra is el kell mondanom. De ami a brit kormányt illeti, és nagyon sok frakciótársamat támogatjuk Törökország csatlakozását az Európai Unióba. Csak röviden szeretnék három aspektusról szólni. Először is. Ami az 1915-ös eseményeket illeti, az örmény ö, népírtás kapcsán nem tudom, hogy segít-e, hogyha elidegenítjük és sértegetjük Törökországot, pont most, amikor a nemzetközi helyzet egyre fokozódik és egyre veszélyesebb. Törökország már igen kalkulált sértéseket kapott, hogyha így beszélünk, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a török kormány az örmény hatóságoknak már felajánlotta, hogy közös bizottságot alakítsanak erről az ellentmondásos 1915-ös időszakról, és sajnálatos módon Örményország nem pozitívan reagált erre a kezdeményezésre. Úgyhogy úgy tűnik számomra, hogy azok, akik szándékosan ö, hátráltatni akarják ezt a folyamatot, ö, állandóan ilyen hangot ütnek meg, és szerintem ezt el kell kerülni. Ami Ciprus életi. Megint csak elismerem, hogy a görögök és a a görög ciprióták hogyan éreznek. Mindazonáltal mindig is úgy gondoltam, hogy az elmúlt 50 év története kicsúszott a, a kezünkből, és mivel nem igazán fair módon hallgattattak meg az érintettek, és az észak-ciprusi helyzet vonatkozásában az EU nem megfelelően jár el. Nos, Ria bekezdései egy kicsit egyoldalúak, és a török kormányt fölhívja arra, hogy támogassa a folyó tárgyalásokat, de egy kicsit többre van szükség, a görög ciprióták is egy kicsit pozitívabban és kellene hozzáállni a tárgyalásokhoz, és támogatniuk kellene azt. De azt gondolom, hogy elfogadható a bekezdés a jelenlegi formájában, azonban néhány módos intintványon kapcsolatban ez nem igaz. Aztán nagyon sok kérdést fel lehetne még itt vetni, de van még egy, ami az energiára vonatkozik. És úgy gondolom, hogy Ria megint csak nagyon jó bekezést fogalmazott meg, mert szerintem túl szűk látókörűek lennénk itt a parlamentben, hogyha nem ösztönöznénk azt, hogy az energiafejezetet megnyissuk, akkor, amikor mindannyian szeretnénk többféle forráshoz hozzájutni, és a gáz, és a földgáz, és a kőolaj hogyan mozog, és egyáltalán Törökország hogyan áll ehhez a kérdéshez. Aztán ott van a földközi tengeri térség, hogy ott hogyan haladnak a kutatások. Szerintem ezt igazán fair módon kellene ö, kezelni. Úgy tűnik, hogy a módosító indítványok ö, megint csak ö, hátráltatják az energetikai fejezet megnyitását. Erre szeretnék figyelmeztetni. Köszönöm szépen. Ö... Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, amit már gyakran elmondtam. Támogatjuk azt, hogy Törökország csatlakozzon az Európai Unióhoz. Természetesen olyan feltételek mellett, amelyet más országoknak is be kellett tartaniuk. Elismerjük, és ezt mindig meg is tettük, hogy fontosnak tartjuk az ország demokratizálódását. Éppen ezért fogadtuk el ezt az eljárást, azért, hogy Törökország végre csatlakozni tudjon. Természetesen vannak olyan elemek, amelyek nehézé teszik a helyzetet, és amelyeket kritizálunk is. Felszólítjuk Törökországot, hogy a politikai okok miatt fogvatartott kurdokat engedjék szabadon. Illetve a az örmény népírtásra visszatérve nem mondható el jelenleg Törökországról az, hogy ne kéne nekünk nyomást gyakorolnunk. Egy történelmi kérdésről van szó, a történelmet megfelelően kell értelmezni, És hogyha uniós országokat még mindig katonai megszállást tartanak, akkor ez nem elfogadható. Az árnyékjelentés tevőktől hallottam a következőket. Az egyikük azt mondta, hogy Ciprus és Görögország érzelmektől fűtötten taglalják a témát, ez nem jó, de önök mit tennének, hogyha a saját országukban történne ilyesmi? A lelkesedés fokmérője attól függ, hogy melyik országban történik mindez. Azt gondolom, hogy ezt nem szabad elfelejteni. Ciprusra visszatérve. Nem lehet azt mondani, amit most hallunk. Ciprus kérdését meg kell oldani, és nem lehet ezt a kérdést 2004-hez kötni. A tengerjogot is be kell tartani, Ciprus az egyetlen ország, illetve a török rész nem írta alá a tengerjogi egyezményt. És így az egyetlen ország, amely nem csatlakozott ehhez. Törökország azt mondja, hogy rendelkezik kőolajjal a saját zónájában, és ez nem is igaz. Akik nyom nélkül tűntek el, ez is egy probléma, itt is történnek már dolgok, de gondoskodnunk kell arról, hogy mindazokat megtalálják, akik 74 óta eltűntek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Klász úr, parancsoljon két percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevő kiegyensúlyozott jelentést szeretne az asztalra tenni. És hajlandó bizonyos mondatosító indítványokról lemondani. Hogyha a frakciókat hallgatom, akkor nincs nagy kedvem a módosítókhoz. Nem csak jogunk, de kötelességünk is parlamenti képviselőként nyomon követni a törökországi helyzetet. És az igazság megköveteli azt, hogy kimondjuk, 2005 óta tulajdonképpen nem történt előrelépés. Nem történt előrelépés, amióta megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások és a monitoringi jelentés szépíti a helyzetet. Rövid leszek. 295-ös módosító indítvány, amit én nyújtottam be, illetve Mölcer úr, Szeretném, hogyha nem én lennék a benyújtó, a 39-es bekezdésről van szó, Törökország hozzáállásáról és Iránhoz való hozzáállásáról. Törökország az ENSZ biztonsági tanácsának határozata ellen szavazott Iránnal kapcsolatban. Nem szeretném, ha az én nevem szerepelne ezen módosító alatt csak Mölcer úr neve szerepeljen itt. Köszönöm, Kász úr, mondja az elnök. Minden kollégától elnézést szeretnék kérni, akik még a listán szerepeltek. Nagyon sokan kértek szót, de már nincsen sok időnk. Csak egy percünk van, Kovacsák úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák. Először is köszönetet szeretnék mondani Ómen Rajtán kolléganőnek kitűnő munkájáért. Szükségünk van egy reformra, nagyon fontos, hogy Törökország megbékéljen a szomszédjával. Nagyon fontos a demokrácia, az átláthatóság, az emberi jogok tiszteletben tartása és a baráti, szomszédos kapcsolatok területén együttműködni. Én szövetségesként tekintek Szörökországra, éppen ezért a közös feladatokon közösen kell dolgoznunk, a közös bizalom jegyében. Éppen ezért fontos, hogy Törökország megerősítse a politikai párbeszédet szomszédaival. Ehhez nélkülözhetetlen a Örményországgal a jegyzőkönyv ratifikálása, illetve a ciprusi kérdés megoldása. A török örmény szabadság szobor tönkretétele remélhetőleg nem ennek a folyamatnak a végét jelenti. Bolgár állampolgárok kompenzációban kell, hogy részesüljenek Törökország felől, és az elmúlt héten egy Törökország és az Európai Unió között sikerült megállapodást kötni, a Nabukó folyamatban is részt vesz Törökország, és nagyon fontos, hogy a megbékélési folyamatba Törökország is bekapcsolódjon Európában, és ne rakaszkodjék korábbi imperialista törekvéseihez. Köszönöm szépen, eh, Koppán képviselő, csak egy percben tudom megadni a szót. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Nagyon fontos egyértelmű jelzést küldeni. Ki kell mondanunk azt, hogy olyan feladatok állnak elettünk, amelyeket Törökországnak és az Európai Uniónak is meg kell oldaniuk. A cél Törökország csatlakozása. Voltak előrelépések bizonyos területeken, a választásokkal kapcsolatban is, de vannak eh, más eh, olyan területek is, ahol nem volt előrelépés. A ciprusi kérdés erre klasszikus példa. A kapcsolatok javulása ellenére még mindig az a helyzet, hogy a görög légteret folyamatosan sértik, és nagyon gyakran török katonai repülők alacsonyan szállnak Ciprus szigete felett, a házak felett. Ez pedig elfogadhatatlan, és nem is kapcsolódik, nem felel meg a jó szomszédi kapcsolatoknak. Egy percben tudom megadni a szót Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Omen Rajten asszonynak a jelentéséhez. A tény, hogy ilyen sok módosító indítvány érkezett be, ez nem kivételes, hogyha megnézzük azt a jelentést, ami az elmúlt években készült. Én is benyújtottam néhány módosító indítványt, és azt javasoltam, hogy említsük meg az e, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat Törökországgal, hiszen e, az Európai Unió egyik legnagyobb partnere Törökország. Ami a vízumok kérdését illeti, ez egy e, alapvető kérdés, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió eleget tegyen e, kötelezettségeinek a vízumok kapcsán, ami a az egyetemistákat illeti, illetve a jövőbeni vízum liberalizációt. Ciprusra visszatérve elérkezett az ideje annak, hogy nagy vitát, és körű vitát folytassunk Ciprussal kapcsolatban, de tudnunk kell azt is, hogy 2004-ben vállalt kötelezettséget és felelősséget az Európai Unió arra, hogy megszünt, megszünteti a török cipriót a lakosság elszigetelődését, és ennek gátat szab. Tenok úr, parancsoljon! Gratulálni szeretnék a tevőnek, kiegyenlíteti jelentést készített, egy nagy kihívásokkal terhelt területről van szó. Engem aggaszt Törökországban a keresztény közösség, és a halki, halkidiki ortodox um, vallási iskolát nem nyitották meg újból. Észak-Cipruson a megszállt területeken ünnepségre került sor, és mindez azt mutatja, hogy vannak feladatok. A gázai flottillát is támogatja Törökország, ez engem aggaszt, és megnézhetjük majd a hivatalos jelentést, és továbbra is blokkolja a NATO-val folytatott együttműködést, illetve az ankarai jegyzőkönyv megvalósítását hiszen Ciprus kormányával szemben továbbra is ellenséges magatartást eh, mutat Törökország. Nem tűnik úgy, hogy egyesíteni lehet a szigetet. Törökország hadserege a Magoszta kikötői továbbra is megszállás eh, alatt tartja, hiszen ez a jó indulatnak lehetne egy jelképe. Az említett két terület elhagyatott, összedőlnek az épületek. Örményország kapcsán sajnálatosnak tartom azt, hogy nem ismerik el az örmény népírtást, és csalódott vagyok, hogy Törökország Azerbajdzsánnal összeállva nem teljesítette a feladatát. Préda képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek. Köszönöm, hogy milyen módon foglalta össze ezt a jelentést. Egy-két módosítót benyújtottam, és el szeretném ezeket magyarázni. A második fejezet, itt a technikai kérdéseket lezárták. De itt valóban a tárgyalásokat meg kell kezdeni, hogy igazi eszmecserére sor kerülhessen és hogy Törökország közösségi vívmányokat beültethesse. Törökország a technikai kritériumok területén előrelépéseket ért el. Ami pedig a versenyképességi fejezetet illeti, itt is történt elmozdulás, de az igazságszolgáltatás és alapjogi fejezetet úgy kellett megfogalmazni, hogy Törökország motiválva érezze magát. A, a, a rakéta védelmi hálózat területén is. Köszönöm szépen, és most pedig uh, képviselő kapszót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Riának szeretnék köszönetet mondani. Csodálatos ez a jelentés. Egy-két dolognak utána néztem például a bilaterális megállapodás, görög-török megállapodás kérdését megvizsgáltam, és örülök annak, hogy a visszafogadási megállapodás létrejött. Ezen felül pedig úgy gondolom, hogy ismét aktivizálni kell a <clears throat> vízum megállapodásról. Valóban víziót követünk, egy jövőképet követünk ebben a jelentésben, hiszen a jövőről beszélünk. És voltak éppen a nehézségeket soroljuk föl, de ne csak a múltra tekintsünk, hanem keressük a problémák megoldását is. Erre kellene koncentrálnunk a parlamentben, itt kellene megnéznünk, hogy hogyan lépjünk előre Törökországgal, és hogyan lehet egy konstruktív megközelítést alkalmazni. Köszönöm szépen, most pedig Kacsin képviselő kap szót egy percben. Nincs itt. Hát akkor DAF képviselő kap szót egy percben. Hát ez már remek, mondja a DAF képviselő. Sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy három tényező szerencsétlen kombinációjával állunk szemben, amelyek megakadályozzák, vagy lelassították a csatlakozási folyamatot. Egyrészt ugye a tanácsról lehangzottak, másodszorban pedig a kamál ideológia domináns jelensége Törökországban, valamint pedig a Ciprus tekintetében elfogadhatatlan politikát követ egyébként mindkét oldal. Tehát, hogyha Törökország nem lép elő a tárgyalások folyamán, akkor ez az oka, hogyha mindkét oldal nem tesz lényegre törő javaslatokat, akkor pedig nem tudunk előrelépni. Fontos, hogy elismerjük, hogy a csatlakozási folyamat megfeneklett, és jövő évben ilyenkor azt kell majd kérdeznünk magunktól, hogy hogyan lehet egy alternatív megközelítést alkalmazni a tagságnak, milyen alternatívája van. Köszönöm. Köszönöm szépen, DAF képviselő. Most pedig Cerkosz képviselőnek adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, üdvözlöm ezt a nagyon értékes jelentést, Omen Reuten asszony jelentését. Biztos vagyok benne, hogy jó megoldásra fogunk jutni. Persze igazságosnak kell lennünk Törökországgal, de ugyanakkor keménynek és határozatnak kell lennünk azon témák körében, ahol kemények lehetünk, és ahol bírálatokat is meg kell fogalmaznunk, hiszen az Európai Unió előírásait nem tartották be. A tengeri megállapodást ratifikálni kell hiszen ne felejtsük el, hogy a vívmányokat csak így lehet átvenni. 27 ország írta ezt alá, ratifikálta, és egyedül Törökország nem ratifikálta ezt, tehát ezt a megállapodást azonnal alá kell írni. Következő kérdés, szomszédsági viszonyok. Végre a görög légtér állandó megsértésének véget kell vetni. Köszönöm Navronikos képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen én is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy Ómán Rajten kollega szövege ilyen kiegyensúlyozott. Nagyon sok kérdés felvetésre kerül, olyan kérdések, amelyek nagyon fontos kérdések. A ciprusi kérdés, az egyik, melyet úgy kell kezelni, hogy az elfoglalt területeknek könnyebbséget kell biztosítani a lakosoknak, például Famagoszt a város lakossága, lakossainak. Ezt a témát fel kell vetni a jelentésben, és ezt a kérdést tisztázni kell körök, dör, Törökországhoz való viszonyunkban. A következő fejezetet pedig tényleg csak akkor lehet megnyitni, hogyha Törökországból demokratikus ország válik. Meg kell akadályozni, hogy Törökország Görögországot revolverezze. Amit Flotr asszony mondott, az elfoglalt területek, észak-ciprusi területekkel való közvetlen kereskedelemről Nos, ez nem felel meg annak, amit az ENSZ erről a helyzetről mondott. Kapadopulosz képviselő egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm Umen Rajten asszonynak is a munkáját, aki nagyon sikeresen dolgozta ki ezt a jelentéstevést, és nagy jelentést, és nagyon sok módosítót sikerült benyújtani. Én magam Örményország kérdésében nyújtottam be módosító indítványt. Nagyon sok módosító indítvány érinti a ciprusi kérdést, és itt többek között az emberi jogok kérdése is felmerül a ciprusi képviselők azt szeretnék, hogy a tényeket lefektessük. Ki kell mondani, hogy Törökország jogot sért. Jogtalanul foglalja el Ciprust, és a jegyzőkönyvet még mindig nem fogadta el. Ezek olyan kötelezettségek, amelyeket Törökországnak be kell tartania. Ezt a helyzetet nem lehet így elfogadni. Sajnos nagyon sok szerencsétlen példát lehet felhozni, és az ilyen kérdéseknek is meg kell jelenniük a jelentésben. Köszönöm Papadopoulos képviselő, most pedig 5 percben a jelentést, az, hogy Umer Rojtan asszony adhat választ. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon rövidre tudom fogni a mondandómat és azt tudom mondani a kollégáknak, hogy Törökországgal kritikusan, de fermódon módon fogunk eljárni. Én viszont ugyanígy fogok eljárni a kollégákkal szemben, kritikusan és fermódon. módon. Aztán még egy dolgot szeretnék mondani, elnök úr. Azt hiszem 2006-ban volt, ez ugyan most a negyedik jelentés, de az én első jelentésemben Tettem megjegyzéseket a bilaterális problémákról Törökország és más országok vonatkozásában. Ezeket a megjegyzéseket ö, értékelték is. Itt azonban most ö, valami másról van szó, amikor az, ugyanazokkal az érvekkel jönnek újra és újra. Csak inteném a kollégákat arra, és el kell mondanom nekik, hogy nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy ugyanazt ismételgessük, amit már korábban elmondtunk. Nem szeretném, hogyha ugyanezt történ az idén is. Elnök úr, bármi, ami a sziget problematikájához hozzájárulhat, illetve a probléma megoldásához, de nem sikerül elérnünk. Egyszerűen csak nagyobb és nagyobb problémát fog jelenteni a bilaterális tárgyalások során. Aztán, ami a tagságot illeti, őszintén akarok itt fogalmazni, és a logikai vonalnak megfelelően. Volt már szó a verseny témában is erről. Ez a fejezet olyan fejezet, ahol a bizottságnak a legnagyobb problémát jelent Törökország elnézést, az előbb Görögországot mondtam, de Törökországra gondoltam. Olyan terület ez, ahol egyszerűen Törökország nincs még kész, és egyszerűen nem lehet kiválságokat megfogalmaznunk, egyszerűen nem lehet olyan fejezeteket megnyitni, amelyeket szakmai szempontból nem lehetséges. Úgyhogy elnök úr, én nyílt, kritikus és őszinte módon szeretnék hozzájárni, hozzájárulni ehhez a folyamathoz. Megpróbálok mindenkit meggyőzni arról, hogy Jobb, hogyha ilyen szigorú és célzott jelentést készítünk, elnök. Nagyon szépen köszönöm, sikerült megtakarítanunk néhány percet, most szavazás következik. Február 10-én fogunk erről a témáról szavazni, és márciusban kerül a plenáris elé. Úgyhogy kérem mindenki készítse elő a szavazókártyáját helyezze be a megfelelő nyílásba, hogy a következő napirandi pontra térhessünk át, ami nem más, mint szavazás a Belder jelentésről az EU Iránnal kapcsolatos megközelítése címmel. 301 módosító indítvány született, egy se kevesebb. Már felvettük a kapcsolatot többször is az árnyékjelentés készítőkkel, és 18 kompromisszum született a jelentés készítő tollából. Úgyhogy rá is térhetünk a szavazásra, és kezdjük a négyes kompromisszussal. Mellette Négyes kompromisszummal kezdjük, mellette ki van. Tehát ki van a négyes kompromisszum mellett ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 84-es mellette, ellene. Astenuti e... Tartózkodás. Elutasítottuk. Mivel a 78-ast elutasítottuk, a többire is kell szavaznunk. 79-es, 80-as következik, ezek azonosak, mellette ki van, ellene, a 79-es, 80-asról van szó, azt mondanám, hogy elutasítottuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 84-es ellenőrizzük? Jól értettem? Jó, rendben. Akkor szavazunk még egyszer a 84-esre, és elektronikusan megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk, hogy ellenőrizzük a 84-est. Lezárom a szavazást. 32 nem 50, hatan szavaztunk, 24 igennel, tehát 32-24-jel arányban elutasítottuk. A 85-öst visszavonták, 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tehát 87-es, 88-as, 89-es, ezek azonosak, egyszerre szavazunk mellettük, ellenük. Tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, elektronikusan ellenőrizzük a 91-est, megnyitom a szavazást. Jó, akkor lezárom a szavazást, de hiányzik egy szavazat. Elfogadtuk tehát a 26-34 arányban. 90-92-93-asról köz... együtt szavazunk mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nézzük a 102-est mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig 103, 104, 105, 106, együtt szavazunk mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. Tehát együtt szavazunk a 103, 104, 105 és 106-os módosítókról elektronikus úton. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 31 nemmel, 34 igennel elfogadtuk. Következik a hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 100 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Allora, abbiamo un emendamento orale. Szóbeli módosító következik. Le van írva, úgyhogy nem kell újra felolvasni. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. 109-es, 115-ös mellette A 109-es, 115-ösről való szavazást megszakítjuk, mert a képviselő asszony hozzá szeretne szólni. Köszönöm, elnök úr. Nagyon nehéz téma ez, mert persze hivatalosan mindenki elítéli a, a kivégzést. Csak meg szeretném kérdezni a kollégáktól, hogy mit teszünk ezzel a kérdéssel. Mert jelentés készítőként nem, úgy döntöttünk, hogy nem nevezünk meg senkit, mert minden egyes kivégzés egyszerűen borzasztó, és az elvekről van szó. Tehát konkrétumokat beveszünk-e ebbe, amikor megegyeztünk arról, hogy konkrét neveket nem említünk. Csak szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy nem hiszem, hogy kevésbé sajnálatos, elítélendő és borzasztó ez a dolog, de szerintem az eredeti elvekhez kellene ragaszkodnunk. Jó, figyelembe veszük a megjegyzését, de már szavaztunk a szóbeli módosítóról, és most már nem tudunk változtatni a szavazat eredményén. Elnézést, szerettem volna ö, szólni már akkor is, és ö, a szavazás előtt kellett volna beszélnem erről, de nem tudtam ö, a figyelmét ö, megszerezni. Szavazhatnánk újra. Elnök, nem, nem erről, nagyon sajnálom. Sajnálom, ha másképp alakultak a dolgok, ahogy ön szerette volna, de a helyzeten nem tudok változtatni. Akkor szavazzunk a 109-es és 115-ös módosítókról, ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elutasítottuk. 114-es mellette ellenőrizzük, a 109-es, 115-öst ellenőrizzük, elektronikus úton megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 37 nemmel, 29 igennel <clears throat> elutasítottuk. 114-es mellett ellene elfogadtuk. 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 120, 121, 122 azonosak, úgyhogy együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 126, 127, 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-141-es mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 147-es, 212-es azonosak, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 149, 150, 151 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. Visszavonták a 155-ös 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 161, 162, 163 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítottuk. 164-es, akkor elektronikusan szavazzunk a három módosító indítványról, 161, 162, 163-asokról. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk 35 igennel, 32 nemmel. Tehát 166-os, 165-es, 168-as következnek mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 169-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 170-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 172, 173, 174-es mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 175-ös mellette, ellene, tartózkodására elutasítottuk 176-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 177-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 183-as, 184-es, 185-ös mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 186-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 219 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 187-es, van egy szóbeli módosító, ezt kiosztottuk. Nem tudom, hogy a koordinátor vagy valaki más szeretne szólni róla, Káler ö, képviselő. Thank you, uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha egyetértenek benne, akkor vissza tudja vonni a 188-asot. Középre beszeretnék iktatni valamit, mégpedig azért, hogy a civil társadalommal való társa, találkozókat feltétellé tegyem, és ezen felül a politikai elítéltekkel való ö, találkozót is fontosnak tartjuk. Representatives of EU institutions should be conditional on meetings with representatives of civil society visitors should request meetings with political prisoners, especially those sentenced to death. That is what we would include. Azaz tehát feltételül szabjuk a civil, a civil társadalommal való találkozókat, és fontosnak tartjuk ezeket a találkozókat. Muniz és Van Orden képviselők kértek szót, kérem röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. az ügyrend idevágó, házszabály idevágó bekezdése alapján ellenezzük, hogy szóbeli módosítót nyújtsanak be, hiszen ezt korábban megvitattuk. Fanorden képviselő, parancsoljon! Egyetértek ezzel, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk ezen látogatások kapcsán. Van egy lobby, amely el akarja érni, hogy látogassuk meg Iránt, és tudjuk, hogy az irán hatósa, iráni hatóságok az ilyen látogatásokat eh, ilyen eh, díszlátogatásként eh, rendezik meg azért, hogy a <clears throat> saját propaganda céljaikat használjuk. Rendben van, nem nyitom meg a vitát, bár többen kérték a szót. Munic úrnak egy eljárás jogi észrevétele van, de hát ez egy szóbadi módosító, és éppen ezért nem veszük figyelembe ezt az eljárási felvetést, tehát akkor a szóbeli módosítás nélkül szavazunk a 187-ről, mellette ellenem nem teljesen világos számomra, tehát megnyitom az elektronikus szavazást a 187-esről. Megnyitom tehát a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Hogyha Gáler képviselő frakció álláspontját el akarja mondani, igen, el akarja mondani, tehát a frakció álláspontját el akarja mondani, de még egyszer mondom, hogy módosító nélkül szavaztunk, Gáler képviselő. Az én benyomásom az frakcióm részéről, hogy a szóbeli módosító nélkül nem tudjuk támogatni ezt a módosító indítványt. Hát rendben van. Tehát akkor lezárom a szavazást. 54-en ellene, 12 mellett elutasítottuk. 188-as módosító Igen, a 188-osról szavazunk, mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Tovább is megyünk. 189-es ki van mellette? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Azt mondanám, hogy elutasítottuk. 190-es. Jól van, 189-es, megnyitjuk a szavazást, az elektronikus szavazást, hogy leellenőrizzük a 189-es eredményét. Lezárom a szavazást. 37-32 ellenében elfogadtuk. Elfogadtuk tehát. És most a 11-es kompromisszumra térünk rá. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 200-201 azonos mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 203 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 202-204 mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 205 ki van mellette. Ki van ellene, ki tartózkodott, elfogadtuk. 12-es kompromisszum ki van mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 213-as. Meg kell adnom a szót a néppárt részéről, aki be akarja mutatni, Gáler képviselőnek adom meg a szót, be akarja mutatni ezt. Nos, az idáig követett ettek értelmében az utolsó mondatot húzzuk ki, hiszen ez egyéni esetekre vonatkozik, tehát arra teszünk javaslatot, hogy húzzuk ki ezt az utolsó bekezdést. Omer rajta asszony, igen, hát én vezettem be ezeket a módosítókat, én iktattam be őket. If, if anybody, if anybody would have Hogyha valaki felvette volna velem a kapcsolatot, akkor ezt tisztázhattuk volna. Teljesen elfogadhatatlan, amit történik, hiszen ez a hölgy Ophangen volt, egy szóval, hogy akasztás aláli halára ítélték. van asszony szörnyű veszélyben van, hát miért ne kérjük meg a fő megbízottat, hogy tegyen valamit? Tehát nem értek egyet az, hogy kihúzzuk ezt a passzust. Szeretném, hogy erről szavazzunk. <laughs> sì, anche in questo caso. Nos, hát ebben az esetben, ahogyan önök minnyáján tudják, Elnézést, elnézést. Egy kis figyelmet kérek. Tehát ebben az esetben, bár pontosan tudják, egy kollega felszólalása elegendő, aki ellenzi, és ilyen módon a 213-ról szavazunk a szóbeli módosítás nélkül. 213 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 214-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítottuk. 218-as mellette ellene tartózkodás nem világos számomra, tehát szavazunk a 218-asról elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. voto elettronico. Tehát 218 elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. 32-en, bocsánat, 36-on mellette, 32-en ellene elfogadtuk. 13-as kompromisszum ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 229-es, két részben, első rész, megnyitom a szavazást. Mm, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodását utasítottuk. 14 és kompromisszum ki van mellette? Bocsánat, a 229-es második részéről elektronikusan szavazunk, tehát a második részéről megnyitom az elektronikus szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 70-en szavaztak, 30 mellette, 40 ellen el, elutasítottuk, a következő, tehát 14 is kompromisszum mellette ellenet elfogadtuk. 200 ö, 31, 32, 30, 34, 35 azonosok mellette ellene tartózkodás. Hát nem volt ez nekem világos, tehát akkor szavazzunk. Megnyitom a szavazást e három azonos módosító indítványról. 234, 235, 236. Lezárom a szavazást. 36-a mellette, 34-en ellene, tehát az igen nyert. 237 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 238. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 230. 40. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 241. Ki van mellettem? Ki van ellenem? Hát, ellenőrizzük ezt le. Nem világos ez számomra. 241-esről megnyitom a szavazást. Tre colleghi non hanno votato. Van még kolléga, aki nem szavazott, egy kollega nem, most már mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 33 nem, 36 igen, tehát akkor elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, ki van mellette? ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 258, ki van mellettem? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 259, ki van mellettem? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 261, ki van mellettem? Ki van ellene? Tartózkodás. Azt mondanám, elutasítottuk. 262 ki van mellette. Ki van ellenem? Tartózkodás elutasítottuk. 263 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítottuk. 264 mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 265 mellettem. Ellenem. Tartózkodás azt mondanám, hogy elfogadtuk. 17-es kompromisszum. Jól van, akkor a 265-ös. Hát nem, ne használja feltételes módot, rendben van, akkor a 265-ösről megnyitom a szavazást. Legyen most innentől indikatívus a módus, melyben beszélek, kijelentő mód. Tehát akkor 265, lezárom a szavazást 33-an igen, 37-en nem, tehát a feltételes módból kijelentő módú elutasítás lett. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Ez három tartózkodás. Köszönöm. 281 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 282, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 283-as mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 284-es, ez is egy szóbeli módosító, és ebben az esetben Landsbergis képviselőnek adom meg a szót, hogy mutassa be ezt a szóbeli módosítót, parancsoljon. Elnök úr és kedves kollégák, egyszerűsíteni akarom az eredeti szöveget, és az including a text-et kihúznánk, és az against camps, Iranian refugees, stb. Így szerepelne ez, és ilyen módon az Ashrafi táborról, de nem csak az Ashrafi táborról lenne szó. Munic képviselő, ellenezzük ezt a szóbeli indítványt. Mondtam már, hogy egy kollega, hogyha ellenzi, akkor nem veszük figyelembe a szavazásnál ezt. Ilyen módon tehát akkor 284-ről a leírt szöveg alapján szavazunk. Ki e- van mellettem, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítottuk. 286, ki van mellettem, ki van ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 287-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as kompromisszum, ki támogatja? ellene tartózkodás elfogadtuk. 295-ös, a 96-as és 97-essel együtt, ezek azonosok, ki van mellette? Ki van ellenem? Hát, nem vagyok biztos a dologban, ezt kijelentő módban mondom, tehát megnyitom a három módosítóról, 295, 296, 297-esről, melyek azonosok a szavazást. 79 szavazókártyánk van, 78-an szavaztak, 68-an szavaztak, igen, 30-50 mellett a 33-an ellene, tehát elfogadtuk. 299 mellettem. 299. Ellenem. Tartózkodás elutasítottuk. Kettes szóbeli módosítom. Ki van mellette? A szöveg le van írva a szavazólistában, tehát ki van mellette, ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. 301 mellettem. Ellenem. Tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kitámogatja. Ellenem. Tartózkodás. Hát nem világos ez számomra. Nyissuk meg tehát a 22-esről a szavazást. Ci sono due colleghi che non hanno votato. Két kollégó nem szavazott. Nem figyelnek? A 22-esről, 22-esről szavazunk, és nyitva van a szavazás. 35-34 ellenében nem. Tehát a nemek vannak többségben, elutasítottuk. Nem szabad nevetgélni, hanem tovább lépjük a 23-as mellett, mellé, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 30-as mellettem ellenem tartózkodás azt mondanám, hogy elutasítottuk 31-es, ezt visszavonták, 32-es mellette. Rendben van, rendben van legyen. Tehát a 30-asról, a 30-asról megnyitom a szavazást, tessék. Megnyitom a 30-as kapcsán az ellenőrző elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 35-en nem, igazuk volt, egy szavazaton múlt, egy szavazattal utasítottuk el, 35-34 ellenében elutasítottuk. A 31-eset visszavontak, 32-esről szavazunk mellette, ellenem tartózkodás nem teljesen világos számomra, tehát a 32-esről megnyitom a szavazást. Erta la votazione sul 32. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 34, 35, egyszerre szavazunk. Nem, nem, nem. A 35-öst visszavonták, úgyhogy a 36-os jön mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 39-est visszavonták, 40-es mellett ki van, ellene, tartózkodás szerintem elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 42-est, megnyitom a szavazást.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 Hármas kompromisszum mellette kiszavaz, és ellene kitartózkodik, elfogadtok. 54-es, 55-ös azonos módosítók jönnek, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Jó. Ellenőrizzük az 57-est, megnyitom a szavazást. Hatvankilences, 69-es lezárom. 35 nem, 34 igen, elutasítottuk. 58 voti favorevoli. Voti contrari. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 59-es mellene, mellette ellene, 60-as mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk 61-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 62-es mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk 63-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 64-es, 65-ös mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 66-os. Jó, 64-es, 65-öst elektronikus úton ellenőrizzük. 65 hatvanötös. Valaki nem szavazott, nem szavazott, de hát lezárjuk a szavazást. 33-31 arányban elutasítottuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as mellette, ellene, el, tartózkodás, szerintem elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadó 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ki van a 3-as mellett? És ellene, és ki tartózkodik, elutasítottuk. Szavazzunk most az ötös módosítóról. Elnézést, elnézést, mondja az elnök úr. A hármast elutasítottuk, ezért a négyesről is kell szavaznunk. Szavazzunk tehát a négyesről. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, nem, nem láttam rendesen. Úgyhogy kérem, elektronikusan szavazzunk az ötösről. Megnyitom a szavazást. Ecco, chiusa la votazione, unanimità, 37 no, 32. 37 nemmel, 32 igennel elutasított. 6 favorevoli. Contrari. Hatos os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hetest visszavonták, úgyhogy a nyolcas következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es, 11-es mellettük, ellenük tartózkodás, azt mondanám elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellenőrizzük a 10-es, 11-est. Jó, megnyitom az elektronikus szavazást a 10-esről és a 11-esről. Lezárom a szavazást. 34-31 arányban elutasítottuk egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Köszönöm. Io devo fare altre cose. 68 a 68, chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 62 igen, 3 nem arányában gratulálok. Óriási győzelem a szavazás eredménye. Jó, most Szalafranka képviselő úr szeretne hozzászólni, parancsoljon. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. A következőt szeretném elmondani. Ebben a szakbizottságban mindig van egy gentleman's agreement, és ezt követni kell. Tehát a szóbeli módosító indítványokat elfogadtuk, és nem az ügyrendet eh, vettük elő. Tudomásul kell vennünk azt, hogy egy frakció miatt megsérült ez a Gentleman's Agreement, és majd más jelentéseknél is emlékezni fogunk erre. Azt gondoltuk, hogy a legdemokratikusabb dolog, hogyha szóbeli módosító indítványokat elfogadjuk. Az én frakcióm jelzett ilyeneket, és mint említettem, eddig demokratikus volt a hozzáállás, úgy tűnik, hogy ez most már nincs így, és igenis nem fogjuk ezt elfeledni. Elnök, nincsen megjegyzésem ezzel kapcsolatban, természetesen önnek joga van amit az imén, elmondani, amit az imén elmondott, de elég az, hogyha egy kolléga nem ért egyet a szobeli módosítóval, akkor az ügyrend értelmében máshogy kell eljárnunk. És hogyha az ügyrendet máshogy értelmezzük, és a frakciók megállapodnak, akkor ez pozitív is lehet. Kaszkúrnak adom át az elnökletet, mert távoznom kell.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 pass to the discussion of amendments and the report on the European Union with the Gulf Cooperation Council. Az Európai Unió kapcsolatai az öbölmenti együttműködési tanácsra következő téma, és Bodi úrát kérem meg, hogy mutassa be a témát. Merci. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Ebben a jelentésben az üzenet, amit próbáltunk közvetíteni, nem más, mint az, hogy nekünk, Európai Uniónak, illetve az öbölmenti együttműködési tanács tagállamainak közösen kell kidolgoznunk és mélyítenünk politikai kapcsolatainkat. Nagyon sok területen van erre lehetőség, és ehhez először is a véget nem érő tárgyalásokat kellene lezárni, amelyekre úgy 20 évvel ezelőtt ö, ö, került sor első képen. 72 módosító indítvány született ezzel a témával kapcsolatban, és köszönet azoknak a képviselőknek, akik ö, gazdagítani kívánták ezt a szöveget. Külön köszönet az árnyék jelentéskészítőknek együttműködésükért, nagyon sok módosító indítvány kompromisszumot eredményezett, amelyet majd a politikai frakciók többségének támogatniuk kell. A beadott módosító indítványok főleg öt nagy területre összpontosulnak. Először az emberi jogok, másodszorban diplomáciai kérdések regionális jelleggel és a közvetítés, harmadsorban a vallások közötti dialógus negyedsorban az Európai Unió fellépésének láthatósága, illetve az EU szerepe, illetve a külszolgálat szerepe, végezetül pedig a bilaterális kapcsolatok kialakítása, ami az emberi jogokat illeti. Több módosító indítvány nagy aggályokat fogalmaz meg kollégáink részéről, ami a női jogokat, az esélyegyenlőséget, az emberek közötti egyenlőséget, a diszkrimináció elleni harcot illeti, főleg a vallási, a hovatartozásra vonatkozóan, a kisebbségek kapcsán, és a módosító indítványok nagy aggodalmat tükröztek a migráns munkavállalók helyzetét illetően is. A módosító indítványok nyilván az emberi jogok tükrében teljes ellenállásra szólít fel minket, ami a halálbüntetést illeti, illetve a mutilációt, amely sajnálatos módon az öbölmenti együttműködési tanács minden egyes tagállamában gyakorlat. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az öbölmenti arab országok néhány éve már új folyamatokat élnek át, mind politikai, mind szociális téren modernizálódnak, és ezért támogatni és ösztönözni kell őket. Az öbölmenti arab országok erőfeszítéseit nyomon kell követni, és ennek a kérdésnek politikai dialógus témájává kell válnia, nyíltan és konstruktív módon, az öbölmenti arab országok és az Európai Unió között. A második terület a regionális diplomácia. Hangsúlyozzuk a jelentésben, hogy milyen fontos szerepet játszanak a régióban a ö, különböző közvetítők, Libanonnal például, Palesztinával kapcsolatban, a terrorizmus elleni harcban, hiszen az öbölmenti együttműködési tanács stabilitás, a stabilitás példaképe ebben a régióban. Úgyhogy hangsúlyozni lehet azt is, hogy szándéka az, hogy békét teremtsen ebben a különösen instabil régióban. Ez már az első jelentésből is kitűnt, és az árnyékjelentés készítőkkel megtalált kompromisszumok kiválóan hangsúlyozzák ezeket a kérdéseket. Az öbölmenti együttműködési tanács rendkívül fontos itt a régióban, és néhány nappal ezelőtt az Iszlám Fejlesztési Bank segítségével egy megállapodást is aláírt 6 milliárd dollárról, amely rekonstrukciós alap lenne Gázában, ez volna a legsürgősebb, és pontosan ezt kérjük a 8-as kompromisszumban, de nyilván a 6 millió dolláron túl kell lépni, mert ez az összeg egyáltalán nem tükrözi azokat a pénzügyi kapacitásokat, amelyekkel ezek az országok rendelkeznek. Vallások közötti dialógus, együttműködés. Ez jó úton jár, és több módosítőindítvány is rámutat arra, hogy ezek az államok konstruktív, vállalhatnak fel, és kell is, hogy fölvállaljanak a vallások közötti dialógusban, és a síta és a szunita közösségek között is, nem csak a muzulmánok és a keresztények között. Ezeket a kihívásokat azok a módosító indítványok is tükrözik, amelyeket beadtak. A kultúrák közötti dialógus is felmerül, akár csak egy kölcsönösebb megértés kihívása. Erre megoldásokat is javasolnak, például egyetemi programokat, az oktatók nagyobb mobilitásával, a kutatók nagyobb mobilitásával, akár csak a diákokéval, ezen kívül az informatika terén együttműködése teszünk javaslatot, illetve a diplomácia és a figyelemfelhívás terén. Ami az Európai Unió láthatóságát, illetve a külügyi szolgálat szerepét illeti, hogyan is lehetne javítani ezeket a kapcsolatokat. Nos, kompromisszumok és módosító indítványok formájában fogad, fogalmaztunk meg konkrét javaslatokat, hiszen Európa rendelkezik diplomáciai szolgálattal, ha kellene is, hogy használja ezt a szolgálatot. Az Európai Unió új feladata ö, jelentkezik az öböl mentén. Ez nem csak a hat öböl menti országra vonatkozik, az Európai Uniónak semmi jelenléte szinte nincsen láthatóan ezekben az országokban. Ha megállapodást kívánunk, szabadkereskedelmi megállapodást aláírni az öbölmenti országokkal, amelyről már oly régen tárgyalunk, ennek elengedhetetlenül szükségesnek kell lennie, és az Európai Uniónak láthatóbbá kell válnia bilaterális kapcsolatok végül Többször tárgyaltunk erről a témáról az árnyék jelentéskészítőkkel, nevezetesen, hogy mit kell tenni. Ha a szabadkereskedelemről szóló tárgyalások még néhány évig megrekednek. Vannak, akik úgy gondolják, és én osztom ezt a véleményt. De minden politikai frakció nem, hogy ha nem születik több oldalú megállapodás, az Európai Unió övölmenti együttműködési tanács között, akkor ezt kiválthatjuk bilaterális kapcsolatokkal az Európai Unió és az öpölmenti együttműködési tanács egyes tagállamaival. Erről kell majd a szakbizottságon belül és a plenárison is vitát lefolytatnunk. Végezetül. Nem szeretnék egyetlen egy konkrét esetet se felvetni a jelentésben. A jelentés célja az, hogy az öbölmenti együttműködési tanács összes tagállamával való kapcsolatainkat elemezzük, nem pedig az, hogy egy, e, egyik vagy másik tagállamot megcélozzuk. Ha viszont módosítványainkban utaltunk egy-egy országra, próbáltam ezt a módosító indítványt egy kompromisszumba foglalni, azért, hogy a közvetlen utalást végül is kitöröljük az öbölmenti együttműködési tanács egyes, egyek, egy-egy tagállamára. Végezetül jeleznék egy fontos fordítási hibát, franciából angolba, a négyes bekezdésben, a jog a munkához Nem, a droit du travail az labor law-ként fordítandó, nem pedig a munkához való jogként. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Hewitt úr, önné a szó, Richard. Thanks very much. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. A szocialisták nevében el szeretném mondani azt, hogy Bodi úr kitűnő munkó, munkát végzett, és jelentős érdeklődést tanít, tanúsított a térség irányt. Nagyon fair módon, bevonó módon dolgozott együtt a kollégákkal, és ezért gratulál, ehhez gratulálni szeretnék neki. Nagyon könnyű volt megállapodásra jutni, kidolgozni a módosítókat. a szocialistákat a szocialisták nagyon fontosnak tartották, hogy az A bekezdés és a hatos bekezdés kapcsán megállapodás szülessen a közelkeleti béke folyamat kapcsán, és az iszlamista szót szerettük volna törölni. Nem szeretnénk, hogyha terrorizmus bármilyen vallásos jelzővel illetnénk. Ami a diszkrimináció elleni küzdelmet illeti, a négyes bekezdés fontos itt mindenféle típusú diszkriminációra felhívni a figyelmet, nem alapon történő diszkriminációra is, a kisebbség szónak kell itt szerepelnie, a minorities szónak, és szerettük volna, hogyha ez szerepel a négyes bekezdésben. Élénk vitát folytattunk a halálbüntetésről, és megemlítettük a különböző gyakorlatokat a kivégzéseknél, ezeket elutasítjuk. És Bodi úr ezekre kitért, megnéztük azt, hogy mi az, amit használnak, mi az, amit nem. A bekezdés ezt a teljes listát tartalmazza, és nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, elfogadhatatlan a halálbüntetés és a halálbüntetés minden formája ebben a térségben. Az arab e, béka, kezdeményezés történő utalást hangsúlyozni szerettük volna, és Bodi urat támogatjuk e, mindabban, amit a bevezetőjében is elmondott, az öbölmenti országok e, támogatását. Ez most a hatos B bekezdésben szerepel. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült megállapodást találni. Két végső megjegyzésem. A nők hozzáférése az oktatáshoz, a 68-as módosító indítvány utal erre, és a frakciónk ezt támogatni fogja, hiszen a golf az öbölmenti térségben ez a pont meghatározó. Az Intában beszéltünk már arról, hogy az én frakciómban nagyon erőteljesek az érzések arra vonatkozóan, hogy ez a jelentés milyen mértékben mozdítja elő az öbölmenti országok, illetve az öbölmenti együttműködési tanács közötti munkát és a bilaterális kapcsolatok erősítése jelentős bizonyos országokkal. A frakcióm úgy érzi, hogy a multilaterális megközelítésre kell összpontosítanunk. A szocialista kollégáim az Intában tartózkodtak a szavazáskor, de nem marginális kérdésről van szó, ez a téma nagyon fontos számunkra. A jelentést tevőt támogatjuk, de kérjük azt, hogy a 24-es bekezdésben legyen módosítás. Jakem Makkis asszony módosítója azt kéri, hogy legyen részenkénti szavazás. Nem tudom, hogy itt van -e a asszony, de örülnék annak, hogyha ő reagálna mindarra, amit az imént elmondtam. Hát a módosító ellen kell szavaznunk. Hangsúlyozni szeretném, hogy jelentős előrelépés történt a jelentés kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bribolsz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek nevében szintén köszönetet szeretnék mondani Bodi úrnak, a jelentéstevőnek, kitűnő és nyitott megközelítéséért. Nagyon jó volt az együttműködés az ennyi jelentéstevőkkel. Számos módosító indítványt készített elő, illetve a kollégák is benyújtottak ilyeneket az emberi jogok védelme kapcsán, és úgy érezzük, hogy ez a szöveg kiegyensúlyozott. A frakciónk úgy érzi, hogy tovább kell mennünk, különösen akkor, amikor a civil szervezetek támogatásáról van szó, illetve a nemzetközi megállapodások tiszteletben tartásáról. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ÖET mind a hat tagja limitált politikai képviseltséggel rendelkezik, a nők nincsenek ebben benne, és nem rendelkeznek ezek az országok közvetlenül megválasztott parlamenttel. Úgy érezzük, hogy nem rendelkeznek ezek az országok megfelelő nemzetközi felügyelettel és monitoringgal, ez pedig pozitívan hathatna rájuk. A diszkrimináció elleni küzdelem kapcsán, nők elleni diszkrimináció elleni küzdelem kapcsán szociális és kulturális jogokra is tekintettek kell lenni, illetve az ENSZ emberjogi bizottságát is figyelembe kell venni. Nagyon fontos, hogy az ÖET országai megkereshessék ezt a bizottságot, illetve létezik egy speciális ENSZ jelentéstevő a bírák függetlenségéről. Az ÖET országait arra kell rábírnunk, hogy csatlakozzanak ezekhez a megállapodáshoz, és az ensz erőteljesebben dolgozzanak együtt, hiszen ez az ott élő emberek javát szolgálná. Az én frakcióm számos módosító indítványt nyújtott be, és remélem, hogy önök ezeket támogatni fogják. Az energia téma következő, az ITRE szakbizottság és egyik módosítójuk azt javasolja, hogy a GCC országokkal való együttműködést ki kell terjeszteni az energiahatékonyságra is. Azt gondolom, hogy ezt a javaslatot támogatnom kell, és a 62-es módosító ugyanerre tér ki. Azt javaslom, hogy ezt fogadjuk el. Köszönöm szépen, Májer úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én frakcióm is köszönetet szeretne mondani a Bodi úrnak A tunéziai és egyiptomi események kapcsán elgondolkodtunk arról, hogy az Európai Unió hogyan tudja az összes mechanizmust és lehetőséget kihasználni annak érdekében, hogy megakadályozza a visszaéléseket, bizonyos kormányok lakossággal való visszaélését, illetve a nők és férfiak diszkriminációját. A Jászmin forradalom illetve a mai tüntetés Kairóban, ahol több mint egy millió ember vett részt. Ha azt nézzük meg, hogy az Európai Unió milyen hatással tud ezekre lenni, akkor kiderül az, hogy nem túlságosan nagy befolyással van az Európai Unió. A demokratizációt szeretnénk előre mozdítani, és a feudális monarchiákat a demokrácia útján támogatni. Éppen ezért nyújtottunk be módosító indítványokat, és ezeket figyelemmel kísértük. A szabadkereskedelmi megállapodásnál bizonyos asszimetriákra is tekintettel kell lenni. nemzetközi válsággal kapcsolatos tapasztalatokból ez kiderült, hogy nem kell mindenütt deregulációra törekedni. Én is benyújtottam módosító indítványokat, és nagyon fontos, hogy ez a földrajzi térség megfelelő profit tudjon kialakítani. Az energiafüggőség miatt itt egy biztonsági probléma is felmerült ebben a térségben és folyamatos a felfegyverkezés a régióban. Irak, Irán és közel-kelet szempontjából is jelentős ennek a térségnek a szerepe. Az USA, Szaudi-Arábia, a Bahrainon a katonai bázisok Ománban, a katonai bázisok, és ezek szerepe az USA számára ahhoz vezettek, hogy mi módosító indítványokat nyújtottunk be. Nagyon fontos, hogy a demilitarizáció megvalósuljon, illetve a függőségük az USA-tól, és hogy ez a térség ne jelentsen biztonsági szempontból problémát az EU számára. Demokratikus módon kell megközelíteni a problémák megoldását, de nem válhat a térség biztonsági problémává. A terrorizmus elleni küzdelem az igazságügyi és rendőrségi együttműködés keretében történik, ahogy ez civilizált országokban szokásos. nem szabad, hogy az emberek egymást bombázzák, illetve hogy 200 méteres magasságból bombázzák az embereket katonai repülőgépekről. Fontos, hogy az Európai Unió hivatkozzon erre a zónára, a módosító indítványoknak, módosító indítványokat fontosnak tartjuk, a nők és férfiak egyenlőségének megvalósítását, a vallási kisebbségek jogainak védelmét, a halálbüntetés elleni küzdelmet, a bevándorlók jobb kezelését, vendégmunkások megfelelő bánását. Nagyon fontos, hogy visszaszoruljon a fegyverkereskedelem. A végső dokumentumot várjuk, és ebben a szakbizottságban majd kialakítjuk a véleményünket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, jöttem Maki asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjak én is köszönetet Bódi úrnak a kitűnő jelentésért, illetve az együttműködésért. A szöveg felhívja a figyelmet a problémára, illetve a lehetőséget, az Európai Unió szerepvállalására. Szeretném hangsúlyozni az Európai Unió és a, az ÖET eh, tagállamai közötti együttműködésének fontását. Az Európai Uniónak és az ÖET tagországainak vannak közös területeik, ahol együtt tudnak dolgozni a külpolitikában is. Kulcsfontosságú a regionális együttműködés, a jó szomszédi kapcsolatok kialakítása, illetve a stabilitás létrehozása. Különösen örülök annak, hogy sikerült közös érdeklődési köröket eh, találnunk az oktatás területén és az egyetemi diák cserében. A jövőbeni együttműködés az ifjúságra kell, hogy alapuljon. Ha itt eh, kollégám felvetésére szeretnék reagálni, ő a bilaterális együttműködésre tért ki. Fontos, hogy az Európai Unió erősítse bilaterális kapcsolatait az ÖET tagországaival. Ezen kívül fontosnak tartom azt, hogy Catherine Ashtonnak, a főképviselőnek egyetemi jelzést küldjünk, hogy fontosnak tartjuk az összes ÖET tagországgal kialakított bilaterális együttműködést. Ezeknek az országoknak különbözőek a prioritásaik és különbözőek a problémáik. Nagyon fontos minden országtól a különböző érdekeik mentén beszerezni az információkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Franka képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem alig találni jelentéstevőt, mint eh, a mostani jelentés kitűnő jelentéstevőjét. Ebben Bodi urat, um, asszonyt, um, ebben a jelentésben minden kérdés említésre kerül, amelyek fontosak az öbölmenti együttműködési tanács szempontjából. Úgy hiszem, hogy fontos, hogy egy stratégiát kidolgozzunk ezen országokról, ezen országok számára is nagyon sok stratégiai probléma van, amelyről szólni kell. Ezt a frakcióm nevében is mondhatom. De azt is, hogy hiszünk a szabadkereskedelmi megállapodás pozitív kihatásában. Az Európai Unió többek között a szabadkereskedelem térsége. Azt hiszem, hogyha az egyik ország a másik országot meg tudja győzni arról, hogy ez hasznos, akkor nem szabad a határainkat is bezárnunk, sem bezárnunk. Egyensúlyt kell találnunk a reformok és az agrárpolitika kérdése és a többi érdek között. Azok, akik úgymond a klub tagjai, fontos, hogy koherensen képviseljék az érdekeiket. Itt jön létre a közös alap. Az öbölmenti együttműködési országok nagyon konzisztensek, és ők is arra számíthatnak, hogy annyira figyelembe veszik majd őket, mint az Európai Uniót. Ám a közel-keleten a vers, a fegyverkezési verseny nagyon veszélyes, és ez őket is veszélyezteti. Ez egy megalapozott veszély, egy megalapozott félelem. Hiszen um, gyorsan változik az arab világ, és uh, erről az aggályról szól a jelentés is. Ezen felül pedig a négyes pontban a jelentéstevő felszólítja az öbölmenti együttműködés országait, hogy tovább lépjenek az emberi jogok támogatásában, és a jelentéstevő joggal mondja, hogy a helyzet ten, a helyzeten volna még mit javítani. Szól az energiaegyüttműködés kérdéséről is, amely szintén meghatározó jelentőségű. Különösen, hogyha megnézzük az olajárak növekedését, illetve az tagállamaikban a helyzetet. Ugyanez igaz az oktatásra is. Teljesen megfelel ez egyébként a parlament korábbi dokumentumainak és állásfoglalásainak. Egyetértek a jelentéstevővel, csupán egy kérdést vetnék még föl, ő stratégiai kapcsolatról beszél. Nos, azt gondolom, hogy már a négyes bekezdésben is szólni kellene az emberi jogokról, és ki kellene mondanunk, hogy együttműködésünk azon alapelveken nyugszik, amelyek az Európai Unió működését is meghatározzák. Hiszen láttuk, a reál politika, mondjuk a Magreb országok irányában, hogyha csak reál politizálunk, akkor ettől nem jön létre a stabilitás. Le kell vonni le kell vonni az események tanulságait, a Magreb térségben történtek tanulságait, és fontos, hogy ezt a jövőre is kivetítsük. Ennyit akartam mondani, tehát a jelentéstevő kitevő munkájáról. Köszönöm neki, még egyszer mondom, hogy senki jobbat nem tudnánk találni a jelentés megírására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Odi úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Először is el szeretném mondani, hogy nagyon odafigyeltem a hozzászólásokhoz, és nagyon nagyra értékeltem az árnyékjelentés készítőkkel folytatott előkészítő munkát. Úgyhogy nagyon röviden fogok szólni. Szalafranka úrnak azt szeretném mondani, hogy ebben a szövegben ragaszkodtunk hozzá, és nagyon sok módosító indítvány is ebbe az irányba mutat, az emberi jogokhoz. Ez tényleg rendkívül fontos a világ ezen táján. Meyer úrnak azt szeretném elmondani, hogy azért nem ugyanazokról a kapcsolatokról van szó, az EU és az öbölmenti együttműködési tanács, illetve az EU, illetve a földközi tengeri tengerparti országok vonatkozásában, ahol jó szomszédsági politikáról is van szó. Ami az arab országokat illeti az öböl mentén, még szabad kereskedelmi megállapodásunk sincs. Úgyhogy nem azt akarom ezzel mondani, hogy felejtsük el az emberi jogi kérdéseket, csak azt, hogy nyilván elvárásaink nem lehetnek azonos szintűek azokkal az országokkal, akikkel már húsz éve tárgyalunk szabadkereskedelemről, vagy olyan országokkal, mint például Tunézia vagy Egyiptom, akikkel már társulási egyezményeink is vannak, amelyekben konkrétan megfogalmazódik az, hogy tiszteletbe kell tartani az emberi jogokat. Repolsz asszony nyilván hangsúlyozta azt a tényt, hogy ezen országok egyik közös jellemzője, hogy monarchiákról van szó, örökölt monarchiákról. És amikor azt mondják nekünk, hogy hát nálunk is vannak ilyen örökösödési monarchiák Európában, hát azért egészen ugyanígy osszanak meg a hatalmi súlyok. De hát el kell mondanunk, hogy Európában is vannak monarchiák ö, halálbüntetés, erről sokat beszélünk, a monarchiákról nem. Illetve a mutilációk, ez nagyon hangsúlyos helyre tettük a szövegben. Meyer úr említette még a következő fontos kérdést. Nyilván nyugodtabbak lehetnénk, hogyha nem militarizált övezetlen az öböl térsége. De amikor az öböl menti Szaúdi Arábiáról, Emirátusról beszélünk, hogy ott kellene le, ö, szerelni, ö, akkor hát nem tudom, mit mondanak a francia és a német barátaink, hogy ugye keleten vannak a ö, Euh, rakéták, és nyugaton a pacifisták. Ugye itt is vigyázni kell, hogy hogyan tudnánk leszerelni egy olyan régiót, amely sajnos nem a lefegyverzési folyamat része. Ugyanakkor, ami a Magrebben történik, illetve a, az öböl mentén, Hát egy kicsit ellentmondásosak a helyzetek. Például Katar, az öbölment együttműködési tanács egyik tagállama. Ott van egy televíziós csatorna, ami az egyik legfontosabb forradalmi eszköze volt a Tunézia és a mai egyiptomi felkelésnek, ugyanabban a Katar államban az Al Jazeera csatornától 500 méterre madártávlatban ott vannak az amerikai operacionális egységek az öbölben. Úgyhogy hát egy kicsit ellentmondásos ez, és bizonyos államoknak talán skizofrén helyzete van, akik egyrészt a forradalmat támogatják, de ugyanakkor az amerikai jelenlét tehát biztosítják például az öböl mentén. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nyilván senki nem akarta, hogy eltávolodjunk az emberi jogok kérdéséről, a halálbüntetéstől, a nemek közötti egyenjogúságtól, a migráns munkavállalók státuszától, mi politikai modellt szeretnénk ö, eléjük vetíteni, mert a nyugat, az Egyesült Államok és néhány európai ország 2003-ban olyan politikai ö, modellt akart az öbből mentére kényszeríteni, ami aztán ugye második háborús helyzetet teremtett. Úgyhogy szerintem az elvekkel kapcsolatban határozottaknak kell maradnunk, de ugyanakkor kicsit szerényebben kellene bizonyos politikák terén ö, eljárni, ami a nyugati politikákat illeti a világ ezen részén. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most azt szeretném mondani, hogy február 10-én szavazunk a szakbizottságban erről, és nagyon gyorsan haladunk. Provera úr jelentése következik, alelnökunké, az instabilitásból eredő migrációs áramlások az EU külpolitikájának hatásköre és szerepe címmel. Ez több mint aktuális téma. Parancsoljon Provera úr! Eh, in effetti considero molto rilevante questo rapporto. E... Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon fontos ez a jelentés eh, valóban releváns is, és köszönöm minden kollégának, akik eh, kritikával, vagy pedig ötletekkel gazdagították a felvetést. A migráció egy nagyon érdekes jelenség, és nagyon gyakran csak előítéletekkel vagy részleges ítéletekkel látják, és nem értékelik objektív módon. Már pedig, hogyha nem objektíven értékeljük, nehéz lesz hatékony politikákat kialakítani. A migrációnak történelmi jelensége van, globális háttere van, és hatalmas kihatása van, és nem csak gazdasági és szociális, hanem politikai és kulturális kihatása is van, és természetesen humanitárius kihatása is van. Létezik legális bevándorlás és illegális bevándorlás. Hiszen általában az emberi jogok sérté, megsértése, vagy a természeti katasztrófák okán vándorolnak ki az emberek, de ugyanakkor a migráció oka gyakran csupán az, hogy a gazdasági helyzetüket akarják javítani a migránsok. A titkosság nagyon súlyosbítja ezt a helyzetet, hiszen ez olyan helyzeteket okoz, ahol degradálják az embereket, illegális munkára kényszerítik őket, kizsákmányolják őket, és nagyon sok ilyen esetet tudunk a múltból, de sajnos ez folytatódik, ez a jelenség, és az illegális bevándorlókat gyakran szexuálisan kizsákmányolják, vagy pedig illegális munkára kényszerítik. Több szakpolitika támogatja a legális bevándorlást, de úgy gondolom, hogy Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezek az előírások megfelelő módon kezeljék ezt a jelenséget. Együttműködési politikára van szükség a fejlődő országokkal, amely nagy vonalú és hatékony. És figyelembe veszi nem csak az elméleteket. Az együttműködés és fejlődési együttműködés eddig nem volt eléggé hatékony. 50 év elteltével mindenkinek egyértelmű, hogy nem igazán elegendő, az eredmény pedig az, hogy egyre többen migrálnak. Ennek a hiányosságnak az oka, ezt fontos megérteni, hogyha a jövőt akarjuk építeni, attól függ, hogy mekkora a korrupció, hogy milyen nehéz a struktúrákat létrehozni a különböző országokban, hogy felléphessenek. Azok a támogatási projektek, amelyek az adakozó országokban megszülettek, el kell, hogy jussanak a fejlődő országokba. De ha van is együttműködési, kooperációs ö, politika, amit tökéletesnek mondhatunk, ez nem lenne elegendő mert annyira összetett ez a jelenség, és annyira más és más arculata van mindenütt. A nagy probléma az, hogy nincs stabilitás. Nincs stabilitás sem politikai, sem gazdasági szempontból, a természeti ö, körülmények miatt, és persze a szociálpiatika miatt sem, amit a közelmúlt Magreb eseményeiből is, főleg Egyiptomban tapasztalhatunk. Csak hogy röviden utaljak ezekre az instabil pontokra, politikai jellegűekre, amelyek például az emberi jogokat sértik. Ott vannak például a diktatúrák, és a gazdasági stabilitás rendkívül fontos lenne a fejlődés szempontjából. Vannak sajnos elfogadhatatlan helyzetek a világon. Ott vannak például az éghajlatváltozási problémák, vagy természeti katasztrófák. Több százezer embernek el kell költözni az otthonából, akár egy másik kontinensre is ezek miatt. Aztán ott van a szociális instabilitás. Ez rendkívül fontos, főleg ma. Beszéljünk inkább a stabilitásról, mint az instabilitásról. Mert mindig is úgy gondoltam, hogy a Mubarak-féle kormány Egyiptomban stabilitást hoz majd, ami állandó lesz időben, politikai stabilitást, amely sajnos nem vált sikeresé, mert az alapja ezeknek a ö, forradalmi ö, feltételeknek a Magrebben végül is ö, szociális jellegűek voltak. Tehát az a nyugalom, ami a politikai világban ö, látszatos, látszatként jelentkezett, nem volt más, mint látszat. Mert Tunéziában, ahol más volt a helyzet Egyiptomhoz képest, vagy Egyiptomban, Algériában, stb. stb. Hiányzott a szociális közvetítő struktúra, amely gyakorlatilag közvetítené fölfelé a szükségleteit az embereknek. Itt most a szakszervezetekre gondolok, akiknek képviselni kellene a munkások érdekeit, a valós politikai pártokra, ahol lehetne vitákat lefolytatni, hogy megértsük azt, hogy mi az, amire szükség van az adott országban. De aztán vannak még olyan hiányosságok is, amelyekre utalni szeretnék, és mindezek a struktúrák, amelyek demokráciát teremtenek a népek számára, amire szükségük van, egyszerűen nem létezőek ezekben az országokban. Úgyhogy a felszíni politikai stabilitás a kormány részéről a valóságban nem létezik, és megkérdőjeleződik. Ezek miatt a szociális struktúrák miatt, amelyek hiányoznak, és ahol, amire szükség lenne ahhoz, hogy az embereket képviseljék. A gazdasági pénzügyi segély. És ezzel szeretném zárni, amit el szeretnék mondani, mert kéri az elnök, hogy hagyjam abba. Tehát nyilván a gazdasági pénzügyi segélyre szükség van, de hatékonynak kell lennie, és konkrét projekteket kellene felmutatnia az emberek szükségleteinek kielégítésére, és főleg egy olyan politikának kell kísérnie, amely a demokráciát segít megszületni, hogy ezeket az országokat kísérje a demokratikus úton, és segítse abban, hogy ezeket a struktúrákat létrehozhassák, hogy létrehozzák azok azt a demokráciát, amire szükségük van még pedig mindenképpen. Tehát tiszteletbe kell tartani az emberi jogokat, és minden mást is, ami a demokrácia része. Úgy gondolom, hogy az esélyegyenlőség például nagyon fontos, amely abból áll, hogy könnyebben lehessen megfelelő jogokhoz jutni, például a nőknek is, és a szavazáson túl, tényleg, és a, a vélemény nyilvánításon túl is valós jelen, jeleit adják a demokráciának. Köszönöm. I would like to invite uh, Mr. Brock <laughs> if he has something to say on this. Uh... Elnök, köszönöm szépen. Akkor uh, azt hiszem a migrációról ö, uh, szeretne hozzászólni képviselőtársunk, és aztán Tánok úr. No, okay. Then, uh, Mr. it for two minutes, Mr. Tarmont. Tarmontádó úr következik kettő percben, aki árnyék jelentés készítő. Köszönöm szépen! Nos, először is el kell mondanom, hogy véleményem szerint ez kiegyensúlyozott jelentés, és Provera úr, az előadó, részletesen elmagyarázta a migrációs hullámok instabilitásból fakadó jellegét. Nos, ami az EU kül- külpolitikájának hatáját illeti és szerepét. Az általános tendencia, amit tapasztalhatunk az egész jelentésben, az az, hogy a fejlődés útján kell megpróbálni és megcélozni az átfogó, koordinált és feltételes támogatást. Természetesen kizárja itt a humanitárius segéd, ami fontos. I don't want to take too much of, of the... De nem akarom kihasználni túlságosan azt az időt, ami rendelkezésemre áll. De el kell mondanom, hogy Provera úrnak nagyon nehéz volt a dolga, mert hiszem, hogy bizonyos fokig itt most fordítva próbáljuk megközelíteni a kérdést. Miért? Mert mi európai migrációs külpolitikáról beszélünk, mégpedig akkor, amikor nincs belpolitikánk sem, az EU-n belül a migrációról. A külpolitikának pedig tükröznie kellene az Európai Unión belül létező migrációs politikát. De itt nincs egyetértés közöttünk. Úgyhogy az egyensúly keresése ebben a jelentésben nem volt könnyű feladat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, rövid leszek, elnök úr. Köszönöm Provéra úrnak a bevezetőt. Nagyon sok aspektus széles körben került felvetése, de nyilván van még sok mondani való, és remélem, hogy árnyék jelentéskészítőként lesz alkalmunk még a részletek megbeszélésére. Konkrétan a kérdésem az lenne, hogy beszélni fog a kék rendszerről, kékkártyás rendszerről? Mert a jelentés a különböző országok közötti migránsokról szól, illetve az EU-n kívüli helyzetükről, tehát elég széles a spektruma ennek, és el kell ismernünk azt azonban, hogy a migránsoknak is széles körül a spektruma, nem csak a tudás alapon ö, ö, migrálnak az emberek, hanem vannak olyanok is, akiknek el kell menekülniük hazájukból, mert emberjogi harcosok, tehát nem csak gazdasági okoknál fogva migrálnak az emberek, hanem egyszerűen az életüket mentik. Aztán szeretném megkérdezni még azt is, hogy a migránsok kihasználásának megelőzését is megcélozta-e, mert nagyon sokszor kiszolgáltatottak ezek az emberek a világ különböző pontjain, kizsákmányolják őket, és azt hiszem, hogy a gyerekekre és a kiskorúakra még inkább igaz ez. Részletesebben szeretnék majd még más területekről is, de most nem folytatnám. Köszönöm. Köszönöm, Szevelin úr. Köszönöm szépen. Ez a jelentés szerintem nem csak kiegyensúlyozott, hanem összetett is. És az előadó megpróbálta a migráció jelenségét összetett voltában ábrázolni. Nagyon tetszett az is, hogy hangsúlyozta, hogy az elnyomás nem megoldás. Két konkrétumot említenék. Először is megismételném azt, amit Montádó kollega már elmondott. Úgy gondolom, hogy be kell vennünk a jelentésben azt, hogy kapcsolatra van szükség a migrációs kül- és belpolitika között. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy az agyelszívása, mi a helyzet. Ugye nem föltétlenül a gazdasági stabilitás hiánya, hanem az önmegvalósítás is talán az oka annak, hogy az emberek elmennek hazájukból, de ez sajnos a származási országban katasztrofális eredményeket hoz, hiszen olyan instabilitást idéz elő, ami aztán tovább erősíti a, a migrációt. Úgyhogy talán ezzel is foglalkoznunk kellene. Elnök, köszönöm szépen, Tanok úr! Köszönöm, elnök úr! Hát bátor vállalkozás ez a kollégánk részéről, hogy semlegesen foglalkozzon az egyik legkényesebb problémával, amelyen mindannyiunknak szembe kell néznünk hazánkban. Nálunk Londonban például óriási méretet öltött a migráció, két millióan is vannak a fejlődő országokból, és ez az egyik legnagyobb prioritás a legtöbb állampolgárunk számára. Elnézést, azt hittem, hogy önkopogott. Tehát ez az egyik prioritásunk és óriási nyomással kell szembenéznünk Nagy-Britániában például. Én csak a hazámról beszélhetek, mert ez is, ezt ismerem a legjobban. Itt ugye az állami forrásoknál, az egészségügyre, az oktatásra gondolok, hogy mekkora a nyomás. Aztán az integráció, eh, mert ez általában elég nagy probléma a befogadó közösségben is. Erről nyilván nyíltan eh, és eh, őszintén kell beszélnünk, nem érzelmekkel telítve frakcióm nem igazán ért egyet azzal, hogy EU kompetencia legyen a migráció, de további értéket képviselhet a támogatás az EU részéről, hiszen a szegény országok exportálják főleg a fiatalokat, például a Magreb országokból. Szerintem fontos feladatunk, hogy stabilizálni, segítsük ezeket az országokat gazdasági és politikai szempontból, részben azért, mert ez önmagában is jó, de azért is, hogy ne olyan nagy mennyiségben jöjjenek onnan a fiatalok például hozzánk. Aztán ott van a humanitárius, vagy a militári, vagy a katonai ö, föllépés, amikor ö, ö, válságok alakulnak ki, ott van például afgán, az afgán példa, azért, mert az embereket üldözték a hazájukban. Hogyha ezt mondjuk le tudnánk állítani, akkor gyakorlatilag végül a katonai fellépéssel lehet stabilizálni a, a ö, régiókat. Nem igazán támogatom azt, hogy csak a legjobbakat válogassuk ki ezzel a kékkártyás rendszerrel. Szerintem ez alása ezeknek a szegény országoknak a gazdaságát, mert jövendő orvosaikat, nővéreiket viszi el az országból, és ördögi kört alakít ki. Aztán jön a gazdasági másodlagos migráció, mert azért szegényednek el ezek az országok, mert mondjuk az Egyesült Királyságban és máshol dolgoznak a legjobbak ezekből az országokból. Köszönöm szépen. Két percben. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tora hata posta elnica. E, Köszönöm, elnök úr. Φωνούμε κάθετα με την έκθεση γιατί δεν το ουσιαστικό ζήτημα την ουσιαστική. Ebben a jelentésben nagyon fontos témákról nem hallottunk. A bevándorlással összefüggésben. Amíg az Európai Unió gazdasági válságban van, és nagy nyomás helyez, helyezkedik a munkaerőpiacokra. Ez csak súlyosbítja az egész problémát, mivel mindez nyomást gyakorol a munkás osztályra is. És ez probléma. Hogyha valóban kiállnának a munka, munkavállalók jogaiért, és nem a tőkért, akkor mindez könnyebb lenne. Nem történik utalás a jelentésben arra, amit a multicégek és a koncernek tesznek. Hiszen nem szabad megfeledkezni arról, hogy stabilitásra van szükség. Nem arról van szó, hogy mi Európai Unióként egyedül szeretnénk ezeket a politikákat elfogadni. Arról sem kell gondoskodnunk, hogy folyamatosan beavatkozás történjen Afganisztánban, Iránban. Amíg így viselkedünk, nem kell csodálkoznunk azon, hogy a migrációs nyomás egyre erősebb. Nem szabad ilyen hagyományokat teremteni. Természetesen létezik a Frontex, és felteszi az ember a kérdés, hogy, hogy a migránsoknak vannak egyetlen jogaik. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy nincsenek jogaik, mi nem értünk egyet ezzel a jelentéssel, módosítókat fogunk benyújtani, de általában véve egyáltalán nem tudunk egyetérteni vele. Köszönöm. Provéra úr jelentése nagyon fontos, és nem könnyű. Azt sem gondolom, hogy könnyű választ találni az összes kérdésre. Nagyon sokrétű ez a téma. És nagyon sok különböző dolog hangzott el. A hiányos stabilitás, nem meglévő stabilitás, stabilitás hiánya nem az egyetlen olyan dolog, ami a migrációt erősíti. Azzal is számolnunk kell, hogyha nagy felvevő, befogadó országoknak jelentős bevándorlói hullámokat kell befogadniuk, akkor ez az érintett országok szemszögéből nézve is veszélyes, hiszen instabilitást eredményezhet. Azt is el kell kerülnünk, hogy mindez rasszizmusba torkoljék. azokat az embereket, akik be, be akarnak vándorolni egy adott országba, rá kell bírni őket arra, hogy maradjanak a saját országaikban. Segítenünk kell ezeket az országokat és ezeket az embereket, hogy a saját országaikban tudjanak maradni, és ne kell, hogy elhagyják a saját országaikat. Nem szabad az európai népeknek azt az érzetet továbbítanunk, hogy az instabilitás, a nagy bevándorlói hullámok miatt jön létre. Természetesen fontos ezeknek a hullámoknak az elosztása. Köszönöm, mondja az elnök, csak egy percben tudom megadni a szót. Innét kezdve, nem két percben. Köszönetet szeretnék mondani Provera úrnak, nagyon kemény témát próbált meg felülelni, és ajánlásokat megfogalmazni. Sok dologgal egyet tudok érteni, másokkal nem feltétlenül nem értek egyet az ő nézeteivel, de az ENSZ gyakorlatával nem értek egyet. És azt gondolom, hogy nagyon fontos egy reality check a mi politikánk, politikáink hatásának felülvizsgálata az észak-afrikai országokra. Nézzük meg azt, hogy mi az, ami történt, és mi az, ami nem valósult meg, hiszen ez visszas, visszaüthet ránk. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy a mi politikáink összhangban állnak az ő politikáikkal. Ezt a kondicionalitást sohasem használtuk, ami benne van a kotonói egyezményben. Az EU-Líbia memorandumban is szerepel ez a téma, és nem pusztán a kapacitások erősítésére van szükség a líbiai bevándorlók esetében, hanem alapvető emberi jogaikról. Azokról beszélek, akik Líbiában dolgoznak, és ténylegesen ott dolgoznak. Nagyon fontos a nők szerepét is hangsúlyozzuk. Ami a foglalkoztatást, a demokráciát és az emberi jogokat illeti, ezek meghatározó területek. A külügyi szolgálat képviseletében Gulyáder úr két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak két pontot említenék meg. A kilences pont a miniszteri konferenciára utal. Jelenleg nincsen lehetőség ilyen típusú találkozók megvalósítására, de a külpolitikai főképviselő foglalkozik jelenleg a témával. A drogkereskedelem elleni küzdelem szintén nagyon fontos. Az áttekintése ezeknek a témáknak szintén fontos a parlament szempontjából, és az áttekintést a bizottságnak április 20-án kell majd megvizsgálnia. Ebbe bele fogjuk venni azt, ami itt elhangzott, és az utolsó megjegyzésem. A főképviselő mandátuma fontos, hogy ő biztosítsa a koherenciát a különböző elemek között ezen ebben a e, témában, illetve ezen a politikai területen. Nagyon fontos a fejlesztési kérdéseket, megelőzési kérdéseket és emberjogi kérdéseket egy e, kalap alá venni, és közösen megvizsgálni. A Surel szakbizottságban az új fejlesztési eszközről ma délelőtt vita volt. Köszönöm szépen, Provera úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, csak távirati stílusban válaszolnék a felvetésekre. Minden kollégának köszönetet szeretnék mondani. Gomes asszony. Nem fogok teljes politikai területekre javaslatot tenni, hanem egy közös gondolkozást szeretnék elindítani. Ez minden frakcióra vonatkozik. Nagyon fontos a külpolitika, közös fejlesztési és együttműködési politika keretében jelenik meg a bevándorlás. Fontos, hogy a pénzügyi aspektusokat ne vegyük külön. Bevándorlók elleni támadások büntetőjogi szempontból következményekkel kell, hogy járjanak. Értem, ami elhangzott az agyelszívással kapcsolatban, szeretnénk, hogyha lennének itt fiatalok, megfelelő képzettséggel, brilliáns elmék, és nem szeretnénk a származási országoktól elvenni a legjobb koponyákat. Természetesen a belső politikát egyeztetni kell, és össze kell hangolni az általános politikával és a külpolitikával. Egy dolog biztos, az elmúlt időszakban voltak nagyon súlyos melléfogások, és ezeket nem szabad megis, megismételni. Köszönöm, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy déli 12 óra, eh, február 20-a eh, a benyújtási határidő, és eh, március 16-án kerül sor majd a szavazásra. A következő jelentés, nagyon fontos jelentés, Montenegró a téma, és Charles Tenokot szeretném megkérni, hogy vezesse be a témást, témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Eva Márnak, a titkárság részéről, aki nagyon sok segítséget nyújtott a tervezet elkészítéséhez, illetve az összes árnyék jelentést tevőnek is. Az egy, egyik legkevésbé e, súlyos dosszié ez, amivel az utóbbi időben e, foglalkozni volt alkalmam, és a legkevésbé problémás ország a nyugati-balkáni térségben. 76 módosító indítványt kaptam ettől függetlenül, és e, megpróbáltam konzultáció keretében egyeztetni a frakciók ennék jelentéstevőivel. A nyolc módosító indítvány a főbb témákat érinti, a korrupció elleni küzdelmet, a második kompromisszum a szervezetbűnözést, a harmadik a kisebbségek jogainak erősítését, a négyes ötös az LGBT közösségek jogait, a családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, szintén fontos téma, nők nem képviseltetik magukat, a közéletben a romák, askalik és egyéb kisebbségek jogainak védelme, illetve több forrása van szükség általában az igazságszolgáltatás erősítéséhez, függetlenség erősítéséhez, illetve a montenegrói parlament ellenőrzési jogainak erősítése. Jövő héten találkozok ennek a parlamentnek a szóvívőjével, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk őket segíteni a parlamenti szerepük gyakorlásában. Nagyon fontos az alkotmányt is átalakítani a választások kapcsán, az érdekkonfliktusok kiküszöbölése miatt. Egyet érzek ezzel az országgal, egy kis országról van szó, 600 ezer lakosa van, és nagyon gyakran nem könnyű olyan helyzetet terme, teremteni, ahol nincsenek érdeke, egy, e, ellentétek, és nagyon gyakran átfedések vannak. Nagyon fontos a média szabadságát erősíteni, illetve az újságírók védelmét is. A 8-as kompromisszumnál a 21-es bekezdést módosítottam a környezetvédelmi záradékok kapcsán, illetve a gátak építését az elektromos energia szempontjából, és ez előfeltétele a montenegrói gazdaságnak, ami túlságosan nagy mértékben függ jelenleg a turizmustól. Február 10-én kerül sor majd a szavazásra. Köszönöm szépen, a Kukán úr parancsoljon. 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, kitűnő munkát végzett pozitívan értékelhető a montenegrói fejlődés, az integrációs átalakulás zöggenőmentes volt, és a jelentés ezekre, az, ezekre a vívmányokra kitér. A korrupció, a szervezetbűnözés továbbra is komoly problémák a kormány számára, és fontos, hogy bekapcsolódjon az ez elleni küzdelembe. A választásokkal kapcsolatos szabály, szabályoknak illeszkedniük kell az európai szabályokhoz, és fontos, hogy a parlament erősítse ellenőrzői szerepét a kormány kormányjal szemben. Nagyon fontos, hogy a civil társadalom képviselői is részt vehessenek a konzultációs folyamatokban. És Montenegrónak teljesítenie kell a még kitűzött kritériumokat a csatlakozásokhoz. Remélem, hogy ezt sikerül is megtenniük hamarosan. Köszönöm szépen, Ibris Szerre asszony, parancsoljon. Ordförande, även jag skulle vilja ansluta. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozni szeretnék a gratulációkhoz. A jelentéstevő kiegyensúlyozott jelentést készített. Kukán úr megjegyzéseihez is csatlakozni tudok. A kompromisszumok, amelyek előttünk vannak, a szöveget erősítik, és azt javaslom, hogy a néppárt ezeket mind támogassa. A legtöbb módosító indítványt is támogatni tudom a többi frakcióból, még a szocialisták módosító, frakció, módosító indítványát is. Köszönöm szépen, Lunacsek asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani Tenok úrnak a kitűnő munkáért, illetve köszönöm azt, hogy a különböző frakciók módosítóit elfogadta, nem csak az én frakcióm, hanem más frakciók módosítóit is. A szöveg rendelkezik eh, mindazokkal az elemekkel, amelyek a fejlődésre hívják fel a figyelmet, nagyon jó a megfogalmazás, világossá teszi azt, hogy az Európai Unió elképzelései hol vannak, és mi az, amit Montenegrónak még teljesítenie kell. Nem szeretném megemlíteni azt, amit a többi kolléga már elmondott, a korrupció elleni küzdelem, a kisebbségek jogai, a média, az adminisztráció, a közigazgatás, ezekre a szöveg mind-mind kitért. Köszönöm szépen az együttműködést Kvenok úr részéről. Három módosító indítványt kommentálnék. Az egyiket Tenok úr is megemlítette, a 38-as számút, az askali, eh, egyiptomi és roma kisebbségek jogait. A szavazói listán szeretnénk, hogyha a második részét visszavonhatnánk a módosító eh, indítványunkat. Remélem ön megváltoztatja majd a véleményét a törvények implementálásával kapcsolatban, hiszen amíg ezek a törvények csak formálisan léteznek, de nem követi őket megvalósítás, úgy ez nem elégséges. Örülnénk annak, hogyha önt más véleményre bírhatnánk, és remélhetőleg a kollégák minket követnek majd, illetve a kollégák is támogatni tudnak bennünket. A 73-as módosító indítvány Olaszország és Montenegró között egy energia kábel létrehozását tervezi, föld alatti kábelrendszer létrehozásán. A gazdasági minisztérium fontos, hogy megkösse ezt a megállapodást, és remélem, hogy kollégáink tudják majd támogatni a módosító indítványunkat. Az utolsó megjegyzésem. Ez a, az elektromos helyzetre vonatkozik. Nagyon fontos a diversifikáció az energiállátásban. és a vízenergia, illetve az elektromos energia a legfőbb energiaforrások. Még megfontoljuk azt, hogy benyújtsunk-e szóvai módosító indítványt, és jobban ragaszkodjunk-e a megfelelő környezetvédelmi értékelésekre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Hunti úr parancsoljon. Egy perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen, mondja Huntis képviselő. kitűnő munkát végez, végzett a jelentéstevő, nincsen vele semmilyen problémám ezzel az anyaggal. Ahol esetleg problémáim merültek fel, az anyag módosult, tehát összességében az egészet támogatni tudom. Egyetértek a kompromisszumos módosító indítványokkal, amelyekre javaslatot tettek. Azután van még egy szóbali módosító indítvány, amely azon általános problémákról beszél, mi szerint, hogy egy nyugati Balkán országot integrálni kell, aztán azt mondjuk, hogy jó beléphet. De nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a liberális politikának melyek a céljai. egy sor olyan kérdés van, amit nem tudunk elfogadni. Egész egyszerűen bizonyos területeken rossz úton haladnak, ezt látni kell. Fontos, hogy a piacok szabadon, szabadon működjenek, ez a fejlődés egyik záloga, záloga de tudjuk azt is, hogy a teljesen szabad piacok csődöt mondtak. Éppen ezért saját keserű tapasztalatainkat meg kellene őr, meg kellene őriznünk a belépő országokat, vagy a társult országokat attól, hogy megtapasztalják ezt. Michael úr, egy perc, 30 másodperccel. Köszönöm, elnök úr, mégis még mi vagyunk a legerősebb frakció parlamentben, és köszönöm, hogy árnyék jelentéstevőként nekem adta meg a szót. Az előttem szóló kollégákkal egyetértek én magam is, akik Tenok kollega munkáját nagyra értékelték. Kitűnő az együttműködés, kitűnő volt az együttműködés velem. Nyolc olyan módosítót készítettünk elő, amelyet minnyáján támogatni tudtunk. Úgyhogy semmilyen extra valom nincsen. Csupán még annyit szeretnék mondani, hogy még mindig várunk, és nagyon fontos, hogy a bizottság 2004-ben felmutatott érdekösszeütközéssel kapcsolatos mondandóját megoldják. Hiszen csak így lehet majd a korrupció elleni harcot fokozni, hiszen a korrupció problémája létezik az országban. Van még egy kérdés, amelyet ki kell hangsúlyozni, ez pedig az, hogy további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a médiumok szabadságát megerősítsék, és kiépítsék, megerősítsék az ország adminisztratív kapacitását. Ez egy szép, kicsi ország, és valóban teljes jogú tagságra pályázhat az Európai Unióban. Köszönöm, és most pedig Kacsin képviselő kap szót. Egy percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudi jaz bi rad eh, čestitev poročevalcu za izjemno korrekt. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek kitűnő munkájához, nagyon pozitívan áll egy kis országhoz, amely egyre inkább közeledik az Európai Unióhoz. Úgy hiszem, hogy egy szóbeli módosítónak helye volna, amelyben biztathatnánk az új miniszterelnököt, aki hivatalba lépésének első napján a szerb miniszterelnökkel találkozott. Ez pozitív jel. Tenok úr jelezte, hogy a miniszterelnökkel találkozik. Nos, hagy hívjam fel a figyelmét egy meglehetősen szokatlan problémára. A szerb ortodox öm, egyháznak a Rumjani hegységen van egy e, temploma, és itt a volt a jugoszláv hadsereg helikoptereit használják a templom eléréséhez, és ezért, is felszólítottak őket, hogy hagyják el a templomot. Erre a szerb pátriárka megátkozta a szerb parlament, a montenegrói parlament elnökét. Hát milyen eljárás ez a 21. században átkokat szórni, kérdemén, Ráadásul Antilochia ellen pedig büntető eljárást indítottak ennek kapcsán, az átokszórás tényállása kapcsán, és ez további feszültséghez vezetett. Tehát kérem önt, Tanok kolléga, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne eszkalálódjék a konfliktus, és ne merüljön fel ez a probléma. Hát, üdvözlöm Önöket a Balkánon, mondja az elnök. Tenok úr, köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy bár mindenki óvott a Balkántól, amikor átvettem ezt a dossziét, összességében mégis nagy konszenzus áll fenn a pártok között. A GUE volt az egyetlen, aki legfeljebb a privatizációt bírálta. Hát ugye ez nem lett meg, de mégis csak furcsa. Lunacek asszony kérdezett valamit 38-asról. <clears throat> Megvizsgálom még egyszer. Nem találom ezt különösen offenzívnek. Nem emlékszem, hogy milyen logika alapján volna ellene, de felveszem a kapcsolatot a kollégákkal, és felveszem önnel is a kapcsolatot, de azt hiszem, hogy meg tudok felelni ennek a kérésnek, gondolom, úgy gondolom. Ami a 73-asat illeti, arról tájékozottattak, hogy a montenegrói kormány publikálta ezt, tehát ilyen módon okafogyottá vált ez a módosító. Ellenőrzem ezt persze, hogy így van-e, vagy nem így van-e. Azután a szóbeli módosítót nem támogatom. A 21-es eh, kompromisszumhoz benyújtott szóbeli módosítót, hiszen a kompromisszum erről már szól. Kacsin úr, az új miniszterelnök szerepére vonatkozó szóbeli módosítót üdvözölném, akiről azt tudom, hogy nagyon tehetséges fiatal ember, amikor Podgoricába jártam, találkoztam vele röviden, korábban pénzügyminiszter volt, és azt hiszem, hogy az is hiányzik a preambulum bekezdéseknél, hogy Montenegró hivatalosan megkapta a tagjelölti státust. Tehát ez egy technikai módosítás, amelyet elvégzek, és ha az új miniszterelnök szerepéről szeretne valamit mondani, akkor azt beemelem a szövegbe. Hát a helikopterrel elérhető templomok ügye, ügyéről pedig most hallok először, nem tudom a montenegrói újságokat olvasni, nem beszélem a nyelvet, tehát nagyon köszönöm, hogyha tájékoztatná erről az ügyről. Köszönöm szépen. Mielőtt lezárnánk, jelzem, hogy február 10-én szavazunk a szakbizottságban. Most pedig, hölgyeim és uraim, kedves hallgatóság, úgy döntöttünk, hogy zárt ülések mögött folytatjuk le a 8-as napi rendi pont vitáját, és ezért minden látogatót kérem udvari, kérek udvariasan, hogy hagyják el a termet. Mi pedig üdvözöljük Lajcsak urat. Meeting is in camera. A az ülés zárt ajtók mögött folytatódik.